Dear colleagues, good afternoon. Uh, Kellemes délután kívánok mindenkinek, kedves kollégák, és még mielőtt hivatalosan uh, Batiszteli elnök úrat üdvözölném, szeretném a hivatalos uh, alakiságokat maga mögött tudni. Először is a napi rend elfogadására térünk. A 11. pontban történt egy módosítás, Denánika eh, eh, ügyében eh, ezt a témát az előadó törölte. A hatodik pont pedig az úgynevezett refit programmal kapcsolatosan, amely a jelenlegi helyzetről való beszámolást tartalmazza, Kaufmann asszony ennek az előadója. Ez majd a szavazatok után kerül sorra. Ennyit változtatnánk a, módos, a napirenden, és ezekkel a módosításokkal elfogadottnak veszem a napirendet, mert nem jelentkezett senki észrevétellel. Ennyit a bejelentésekről, az elnöki bejelentésekről, és ezzel uh, we should also uh, approve. Közben eszembe jutott, hogy az uh, előző üléseink jegyzőkönyveit még jóvá kell hagynunk. Nevezetesen az április 16-ai, illetve május 6-7-ei ülésekről van szó. Úgy látom, hogy senkinek nincsen ellenvetése, úgyhogy olybá veszem, hogy jóváhagytuk ezeket a jegyzőkönyveket. Akkor a negyedik napi rendi ponttal folytatnánk a munkát. Szeretném üdvözölni az Európai Szabadalmi Hivatal elnökét, Benoa Batisteli urat. Önök is bizonyára tudják, hogy a közelmúltban az Európai Parlamentnek a küldöttségét fogadta a Szabadalmi Hivatal, elnök úr volt a vendéglátónk. Batisztelli elnök úr látogatása a bizottságunkhoz nagyon is időszerű, hiszen a bíróság a közelmúltban hozott egy határozatot azzal kapcsolatosan, hogy a fokozott együttműködésre vonatkozó semmiséggel kapcsolatosan mi a bíróság véleménye. Üdvözlöm Batiszteli úr önt a jogi bizottságban, és most meg is adom önnek a szót. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök, hogy önökkel lehetek ma délután. Svoboda elnök úrnak pedig köszönetet szeretnék mondani, hogy lehetőséget adott arra, hogy beszemeljek a legfrissebb fejleményekről az európai szabadalmi rendszerben, és hogy elmondjam, hogy mik a célkitűzéseink és prioritásaink. Nagyon hosszú, hagyományos kapcsolat áll fenn az EPO és az Európai Parlament között. Még mielőtt, illetve amióta megválasztottak az EPO elnökségére négy évvel ezelőtt, ez a negyedik alkalom, hogy önökkel találkozom. Az önök szakbizottsága nagyon fontos szerepet játszik abban a folyamatban, amely az egységes szabadalmakra vonatkozó rendeletekkel kapcsolatosan zajlik. Ez nagy előrelépés Európa számára az innovációt ösztönözni fogja, és az Egyesült Államokkal és Ázsiával szemben versenyképesebbé teszi az európai régiót. Az EPO az új kihívásokra kíván válaszolni, és szeretnénk betölteni ezt a fontos szerepet, amelyel megbíztak minket. Először a gazdasági és társadalmi értékéről beszélnék a szabadalmaknak és az EPO szerepéről, utána pedig beszámolok a legújabb fejleményekről, már ami a szabadalmi rendszert illeti. Az egységes szabadalomra is kitérek, illetve az anyagi jog harmonizációjára ebben a tekintetben. A szabadalmi rendszer gyakorlatilag a társadalom és az újítók, a felfedezők közötti szerződést tartalmazza. Ez egy gazdasági, társadalmi szerződés a társadalom és a szabadalom birtokosa között. A szabadalom a tulajdonosának átmeneti jogot ad az találmány kizárólagos használatára. Így versenyelőny teremt a piacon, illetve ösztönzés a fejlesztés számára is, hogy szabadalommal védett találmányokat hozzanak létre. A szabadalmasnak nyilvánosságra kell hoznia a szabadalom lejárta után eh, a technikai leírást. A szabadalom, ezt hangsúlyoztam, nem mindig a legjobb megoldás. Vannak helyzetek, amikor a vállalat stratégiájához jobban illeszkedik egy kereskedelmi titok alkalmazása. De véleményem szerint eh, ez nem kevésbé versenyképes, mint a szabadalom. Úgy kell szervezni az információs rendszert a vállalaton belül, hogy ez alkalmas legyen a célra, hiszen úgy kell szervezni ezeket a munkafolyamatokat, hogy információ ne szivároghasson ki, így, mivel nincsen jogi védelem ilyen esetben. Természetesen a találmány ilyenkor titokban marad, és mások nem férhetnek hozzá ehhez a technológiai információhoz, és nem építhetnek rá, és nem eh, építetnek rá további találmánylépéseket. A szabadalom jelentős előny a társadalom számára is, az innováció tekintetében a versenyképesség és a gazdasági növekedés, valamint a társadalmi jólét szempontjából. A társadalmi szerződés keretében a társadalom átmenetileg kizárólagos jogot ad a szabadalmasnak a találmányjal kapcsolatosan két előny fejében. Az első egy ösztönzés a kutatásfejlesztésre való beruházásra, ezzel ösztönözve az újítást. Ez azért előny, mert az új és jobb termékek javítják a fogyasztók választási lehetőségeit, és a gazdasági növekedést is ösztönzik. Az újítás növekedéshez vezet, növeli a vállalatokba vetett hitet, és az árakat csökkenti végső soron. A második előny a technikai információk terjesztése, és így a további találmányok ösztönzése. Részletes technikai leírást kell adni a találmányokról ilyenkor, és így mások is kihasználhatják ezt a tudást, erre ráépíthetnek további innovációkat. Ezt úgy nevezzük, hogy kumulatív innováció vagyis, hogy az óriások vállára állhatunk. This for the theory. Hogy Newton-t idézzem. Also to quantify. A gazdasági hatást próbáljuk számszerűsíteni. 2013. szeptemberében az OHIM-mel együttműködve ez az Európai Unió Védjegyügynöksége. Egy közös tanulmányt tettünk közé, ami első alkalommal szemszerűsíti az IP-intenzív iparágak hozzájárulását az EU gazdaságához. 600 különböző gazdasági ágazatot vizsgáltunk, és adatbázisokat vetettünk össze. Az szellemi tulajdon jogokat felhasználó iparágakat hasonlítottuk össze, és azokat, amelyek kevésbé használják ki ezeket. Ez a tanulmány, amely egyébként rendelkezésre áll mindenki számára a weboldalunkon, nagyon érdekes makrogazdasági adatokra mutatott rá. Például a GDP közel 40%-át az IP-intenzív ágazatok termelik. És ők foglalkoztatják EU-s szinten az alkalmazottak 35%-át. Vannak más mutatók is. Ez volt az első alkalom, hogy ezt a hatást számszerűsíteni tudtuk makrogazdasági mutatók formájában. Most szeretnék eh, az EPO tevékenységére rátérni. Mi a szerepünk, mi a feladatunk. A küldetésünk a következő. hogy eh, szabadalmakat adjunk, és az erre vonatkozó információkat terjesztük. Ezen keresztül támogassuk eh, az innovációt, a versenyképességet és a gazdasági növekedést Európában hozzájárulva a jó minőségű hatékony szolgáltatások létrejöttéhez. Lehet, hogy egy kicsit előreugrottam. Minden esetre itt egy térkép látható, azon országokat mutatja ez, amelyekkel együttműködünk mi. Ne, intézményközi szervezet vagyunk, nem ügynökség. 1973-ban E, írták alá az intézményünket létrehozó szerződést, és 78-ban kezdtük meg a munkásságunkat. Akkor hét ország részlevételével, most 38-an vagyunk, Bosznia-Hercegovina és Montenegro is csatlakozni fog hozzánk, és nem rég Marokkóval is aláírtunk egy validációs egyezményt, ami azt jelenti, hogy idén március 1-től Marokkó nemzeti szabadalomként ismeri el az európai szabadalmakat. Úgy gondolom, hogy ez előrelépés, és afelé mutat, hogy a földrajzi lefedettségünket növelni tudjuk, anélkül, hogy korlátlanul bővítenénk a tagállamaink számát. Mi vagyunk Európában a legnagyobb intézmény, illetve kormányközi szervezet, 7000 munkavállalónk van, eh, nagy részük eh, tudós és eh, mérnök, ők vizsgálják a kérelmeket, 4250 van belőlük egészen pontosan. Önfinanszírozó intézmény vagyunk, nem kapunk a tagállamoktól, sem pedig az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől költségvetést. A tagállamok befizetéseitől nem függünk tehát, de ennél többet is lehet mondani, hiszen mivel a bevételeink felét visszajuttatjuk a tagállamokhoz, ezért még hasznosak is vagyunk a számukra. Vagyis az éves két milliárdos költségvetésünkből 400 millió visszakerül a tagállamokhoz, hiszen ez az említett bevételeknek a rájuk eső része. Ezek a legfontosabb elemek. Mi is a helyzet a szabadalmi kérelmeket illetően? Világszerte növekszik a szabadalmi kérelmek száma. Európa e, is ebbe a globális trendbe illeszkedik. Erről az ábráról is látható, hogy folyamatosan nő az a kérelmek száma évente átlagosan 3%-kal az elmúlt 15-20 évre igaz ez. Több mint 274 ezer kérelem érkezett be tavaly. Honnan jönnek ezek a szabadalmi kérelmek? Látható itt egy nagyon érdekes statisztika. A kérelmek 65%-a nem európai országból származik, és 35%-uk származik Európából. Az Egyesült Államok nagyjából a negyedét teszi ki a kérelmeknek, aztán Japán következik 18%-kal, majd Németország, ez a legnagyobb, legjelentősebb európai ország ebből a szempontból 11%-kal, aztán Kína 9%, Korea 6%, Franciaország a második legnagyobb Európából, ők 5%-kal képviseltetik magukat. Hogy milyen fejleményekkel találkozunk. Három évvel ezelőtt Kína Franciaország szintjén volt 5%-kal, és három év alatt Kína 80%-kal bővítette a ráeső volument, Franciaország pedig szinte maradt. A stratégiánkról szólva ebben a környezetben, a prioritásunk az, hogy fenntartsuk és javítsuk a minőségét az európai szabványoknak. Hogy a minőség alatt mit értek? Jogilag megalapozott szabadalomokról beszélünk, nem feltétlenül a kereskedelmi vagy pénzügyi lehetőségeket firtatjuk, ez maguknak a vállalkozóknak a feladata. A mi feladatunk az, hogy olyan eszközt adjunk a kezükbe, amely jogilag megalapozott és valódi értéket jelent az ő stratégiájuk szempontjából. A minőség számunkra nagyon fontos elem, hogy a hogy a szabadalmak a gazdasági társadalmi értéküket megtartsák. Három fő pillére van tehát a stratégiánknak. Az egyik a minőség, a másik a hatékonyság, a harmadik pedig, hogy a harmonizált szabadalmi rendszerhez hozzá tudjunk járulni. Öt úti tervet alakított ki a 38 szerződő országunk, illetve ők ezt e, aláírásukkal megerősítették. Vannak olyan országok, amelyek nem elégedetlenek a fejleményekkel, és ezek az elégedetlenségek néha nagyon különös hangot kapnak. Nagyon fontos tudni, hogy a szociális reformja az EPO-nak átlátható előkészületek eredménye. A projekteket részletesen bemutatjuk emberi erőforrás úti tervel együtt, amelyet a tagállamok is támogatnak. Egyhangú támogatást kapott ez az úti terv, amikor tavaly bemutattuk 2014. Eh, júniusában az eredményeit. Sok szempontból a legtöbb reformot eh, csak néhány hónappal ezelőtt kezdtük el megvalósítani, és már most kézzelfogható eredményeket tapasztalunk. A reformok alapja egy sor eh, alapvető elv, melyek Euró Európában és az nemzetközi intézményeknél elfogadnak. So, after this uh, quick reminder of our strategy. Miután uh, gyorsan emlékeztettem önöket a stratégiánkra, szeretnék arról beszélni, hogy mik az eredményeink a közelmúltból. Service, which is called patent from... Az uh, új uh, szolgáltatásunk az úgynevezett Patent Translate eszköz. Ezt nemrégiben fejlesztettük ki, ez egy új eszköz. Hangsúlyoznám, hogy a szabadalom minősége azon múlik, hogy mennyire átfogó kutatás zajlott az a, a kérelmezés során, hogy meg tudjuk állapítani, hogy valóban új találmányról van szó, mi ezt az újdonság kritériumának hívjuk. És ez a vizsgálat vagy kutatás nem csak az előző szabadalmak vizsgálatával történik, hanem minden rendelkezésre álló tudás alapján, vagyis a korábbi eredmények alapján. Egy olyan világban, ahol egyre több az a szabadalom, amely nem európai nyelveken születik, az egyik legnagyobb kihívás az, hogy áthidaljuk ezt a nyelvi szakadékot. Minél több a kínai, japán szabadalom, annál nehezebb dolgunk van, amikor az előző eredményekkel össze akarjuk vetni az új kérelmeket. Ezért olyan eszközöket kell kidolgozni, amelyek nem csak a szabadalomvizsgálóknak, hanem az egész gazdasági tudományos közösségnek lehetővé teszik, hogy hozzáférjenek az korábbi eredményekhez, a rendelkezésre álló tudáshoz. Ezért fejlesztettünk ki egy új szolgáltatást ennek a a Google-lel együttműködésben létrehozott eszköznek a neve Patent Translate, amelyben minden szabadalmi hivatal becsatlakozott a világon. 32 nyelvet fed le, a tagállamaink 28 hivatalos nyelvét, plusz 4 négy olyan nyelvet, amely a tudományban és a technológiában fontos, az orosz, a koreai, a kínai és a japán nyelvek. Ezt eh, a szolgáltatást nem csak a mi vizsgálóink és a többi szabadalmi hivatal vizsgálója használja, hanem a közvélemény is, illetve a nagy közönség is nagyon népszerű lett, úgyhogy eh, naponta 23 ezer kérelmet eh, kapunk, erre büszkék vagyunk Ezeknek a fordításoknak nincsen hivatalos értéke, de arra alkalmasak, hogy ebben az óriási dokumentum halmazból kiválaszthassuk a releváns dokumentumokat, és azután, hogyha valóban jogilag megalapozott fordítást szeretnénk, akkor azt hivatalosan le kell fordítatni szakemberekkel. Aztán egy másik példa arra, hogy mit is fejlesztünk, és most szeretnék az egységes szabadalomra rátérni. Azt tudni kell, hogy amikor az EPO-t létrehozták, és az európai szabadalmat 40 évvel ezelőtt, akkor félúton álltunk. Akkor egy olyan rendszer jött létre, amikor központosítottan adja meg a hatóság a szabadalmat, amely minden tagállamban érvényes de ez az érvényesség nem automatikus. Amikor valaki szabadalmas, akkor döntenie kell arról, hogy mely országokban szeretné validálni a szabadalmát. És ezzel a validálással az európai szabadalmat nemzeti szabadalommá lehet lefordítani. Tehát, hogyha valaki Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Hollandiában validál egy szabadalmat, ezek a legelterjedtebb országok, akkor német, francia, Egyesült Királyságbeli vagy holland szabadalom lesz ebből a szabadalomból, és akkor már vitás esetekben a nemzeti bíróságokhoz lehet benyújtani kérelmet. Vagyis lényegében különböző nemzeti szabadalmak lesznek ebből. Már a 70-es években eh, tudtuk, hogy ki kell egészíteni ezt az első részt, ezt az európai szabadalmat egy második eh, lépéssel, ami az egységes szabadalom. Erről döntöttünk több évtizednyi vita után az együttműködési rendszeren belül, illetve az EU rendeletek elfogadásával, amelyek pontosan erre vonatkoznak. Ez a szabadalomhoz, illetve a szerződéshez is kapcsolódik, és egy új bíróságot is létre kellett hozni, az egységes szabadalommal foglalkozó bíróságot. A cél, hogy a minőség egységes legyen, és az egységes szabadalom európai szabadalom lesz, amit az EPO oltalmaz, és automatikusan érvényes lesz eh, az EPO formaságain keresztül a 25 részvevő tagállam területén. Ennek a második element eh, a második alapvető fontosságú elem, amit eh, a gazdaság szereplői számára kínálunk, hogy különböző szintű, különböző fajtájú oltalom között választhatnak. Lehet ez nemzeti szintű, a klasszikus európai oltalom, vagy választhatnak egy harmadik opciót is, ami az egységes szabadalom értelmében történő oltalom, ez rugalmasságot ad, hogy kiválaszthassák a saját stratégiájukhoz leginkább illeszkedő oltalmat. Ez óriási egyszerűsítés összevetve a jelenlegi európai szabadalmi rendszerrel, mert egy administratív lépést kell csak megtenni, és 25 országban automatikus oltalomra kerül sor. Most 25 különböző nemzeti eljárás kell lefolytatni ugyanehez. Az egyszerűsítés így nagy költség megszakarítást is eredményez. A megújítási díjakat úgy tudtuk kialakítani, hogy 70%-os megtakarítást jelent majd ez a jelenlegi helyzethez képest. Végül pedig javítani fogja ez a jogbiztonságot is, hiszen ahelyett, hogy különböző nemzeti jogi rendszerekben kellene gondolkozni. Egy egységes bíróság dönt, hoz döntéseket, és így megszületik majd az európai szintű bírósági gyakorlat is, ami majd azonos lesz az összes részevőre nézve. Így fog változni a rendszer az egységes szabadalom bevezetésével. Hogy is állunk, hol is állunk, miután két évvel azután, hogy megszületett EU szintjén a politikai döntés. Elég jól haladunk az egységes szabadalom bíróságával kapcsolatosan, ennek a rövidítése UPC. 13 ratifikációra van szükség a 25 lehetségesből ahhoz, hogy ezt a bíróságot létrehozzuk. Eddig hét tagállam ratifikálta ezt a szerződést, Fr Franciaország is, Németország, Egyesült Királyság és Franciaország, ez a három nagy tagállam alapvető fontosságú. Elnök úr, ön is hangsúlyozta bevezetőjében, hogy nagyon fontos célkitűzés ez számunkra, hiszen most szűnnek meg az utolsó jogi bizonytalanságok és akadályok, és így az egységes szabadalmat biztos alapokra helyezhetjük, úgy, hogy ez megfeleljen az EU szabályainak, és így már végrehajtásra kerülhet jogi kockázat nélkül. Reméljük, hogy ez lendületet ad ennek a munkának, és így a ratifikációk száma is szaporodni fog, és így reményeink szerint 2016-ban jövőre az első egységes szabadalmat ki is tudjuk adni. Ezek a legfontosabb kérdések, amelyekről a közel múltban döntöttünk, ami pedig a díjak mértékét illeti hogyha egy szabadalmat valaki megkap, akkor évente megújítási díjat kell fizetnie, hogy a szabadalmi oltalom fennmaradjon. Ha valaki egy évben nem fizet, akkor elveszíti a szabadalmat, és közkincsé válik a találmánya. Nem volt tehát egyszerű a 25 nemzeti megújítási díjat felváltani egyetlen rendszerrel. Nice, this one, I Okay. No, this is this one. Sorry. So um, it's not sensible to just add the 25 national fees. Nem arról van szó, tehát, hogy összeadjuk a 25 nemzeti díjat, hanem nagyon sokat vitáztunk azon, hogy milyen szinten kell megállapítani a díjakat, hogy a vállalkozások számára ez vonzó legyen. Hosszú viták után és nagyon sok szimuláció után a tagállamokra bíztuk ezt a döntést egy olyan testületben, amelynek a neve a Választott Bizottság. Ez az EPO administratív tanácsának az altestülete. A javaslatunk az, hogy a top négy szintjén állapítsák meg a díjat, vagyis hogy a négy leginkább validált ország díjait adjuk össze. Ezek Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Hollandia és a négy nemzeti díj költségéért 25 tagállamban kap a kérelmező oltalmat. Én azt szeretném még aláhúzni, hogy a parlament támogatására szükségünk van annak érdekében, hogy meg tudjuk győzni a tagállamokat, hogy a legfontosabb prioritás az egységes szabadalom esetében nem az, hogy forrásokat teremtsünk, hanem hogy az európai gazdaság számára ez vonzó legyen. Ezért fontos, hogy a legalacsonyabb kivitelezhető szinten állapítsuk meg a díjak szintjét. Remélhetőleg mindez évvégéig megtörténik, illetve e hónap végéig hogy így aztán 2016-ban az első egységes szabadalom megszülethessen, amikor már a bíróság is megkezdi munkáját. Szeretnék zárásképpen még beszélni a multilaterális kihívásokról. A világ különböző tájain, régióiban nem azonosak a szabályok a szabadalmazásra vonatkozólag. Például az Egyesült Államok szabályozása lényeges pontokon tér el Európájétól. Ezeket az eljárásokat, szabályokat szeretnénk harmonizálni annak érdekében, hogy egyszerűbb legyen a felhasználók dolga és a cégek dolga, és hogy hatékonyabban tudják kihasználni világszerte szabadalmaikat. Természetesen a harmonizáció hosszú folyamat. Nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani, és ezért különböző szinteken dolgozunk, hogy ezt a harmonizációt gyorsítani tudjuk. We have created a kind of informal gathering. Az egyik szint az informális szint, az IP5, Egyesült Államok, Japán, Kína, Korea és Európa szabadalmi hivatalait tömöríti. Ebben az EPO Európa képviselőjeként, képviselőjeként vesz részt. Jól működik ez a munka, jól halad. Most azon dolgozunk, hogy úgy nevezett globális dossziét alakítsunk ki, vagyis egyetlen dokumentum halmazból, egy dossziéból lehet megtenni a különböző szabadalmi rendszerekben, különböző szabadalmi hivataloknál a szabadalmi kérelmet. Nem akarom túl hosszúra nyújtani ezt az előadást, szeretném, hogyha kérdésekre is tudnék válaszolni, ha vannak kérdéseik, de azért azt még elmondom, hogy van a harmonizációnak még egy dimenziója, az úgynevezett anyagi szabadalmi jogharmonizáció a szabályok és az alapelvek harmonizálásáról szól. Ez nem az EPO hatásköre, hanem a tagállamoké, nem is az EU hatásköre, tehát elsősorban a tagállamok nemzeti hatásköre ez. Itt azt hangsúlyoznám, hogy van egy fontos kihívás előttünk, vagyis hogy választanunk kell a kétoldalú tárgyalások között és a többoldalú megoldások előnyben részesítése között. Gondolok most például a TTIP-el kapcsolatos tárgyalásokra. Tudjuk, hogy az önök szakbizottsága és a parlament nagy érdeklődéssel követi a TTIP tárgyalásokat, és úgy gondolom, hogy ez nagyon dicséretes. Szeretném is megköszönni, hogy a parlament ilyen óriási érdeklődést tanúsít a tárgyalások iránt. Ami a szellemi tulajdonjogra vonatkozó kérdéseket illeti, nem gondoljuk, hogy a szabadalmak esetében a T-tip jó irányba vezet a harmonizáció felé, ahogyan az érdekeltek, az európai érdekeltek ezt kifejtették, mi is úgy gondoljuk, hogy a multilaterális megoldások, fórumok mellett kellene láncsát törnünk, és ezen haladni tovább a harmonizáció felé. Tudjuk, hogy lassú a haladás, de történik haladás. A VIPO, a Szellemi Tulajdon joggal foglalkozó világszervezet, az ENSZ családjának tagja, és ez kompetens a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérdésekben. Van ennek egy alcsoportja, a B plusz alcsoport, ahol ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. Elnök úr, hölgyeim és uraim, szeretném eh, azzal zárni ezt eh, az előadásomat, hogy még egyszer hangsúlyozom, eh, az európai szabadalmi rendszer európai sikertörténet. Az elmúlt 40 évben hatékony eszközt dolgoztunk ki, amely ösztönzi az innovációt, amely Európának vezető szerepet adott a szabadalmak megítélésének folyamatában világszerte. Szeretnénk valós egységes oltalommal és egységes szabadalmi díjjal megkoronázni ezt a folyamatot. Büszkék vagyunk arra, hogy ezt a feladatot kaptuk, hogy ezt a, az eszközt javíthatjuk és kezelhetjük az európai gazdaság, és különösen a kis és középvállalkozások versenyképességére képen. Köszönöm szépen a figyelmüket, és boldogan válaszolok a kérdéseikre, illetve meghallgatom az észrevételeiket. Köszönöm. Thank you, uh, President Battistelli, for, for your... Köszönjük szépen Battistelli úrnak ezt a prezentációt. Úgy gondolom, nagyon hasznos volt a szakbizottságban ülő szak, képviselők számára. Szak, Bizottság tagjának nevében is szeretném a támogatásunkat kifejezésre juttatni, mind a megújítással kapcsolatos díjak, mind más rendelkezések kapcsán. Most pedig kérdezném a képviselőket, hogy vannak-e kérdések, kérések. Axel Forsz kap először szót. Igen, működik a mikrofonom. Batiszteli úr, köszönöm szépen ezt az előadást. Megvárom, amíg mindenki hallgathatja a tolmácsolást. Hálás köszönet ezért az előadásért, és azt gondolom, hogy ez megint csak megmutatja azt, hogy mennyire fontos az Európai Szabadalmi Hivatal a gazdaság számára. Éppen ezért nagyon jónak tartom azt, hogy előadta ön azt is, ami számukra talán a legérdekesebb pont, ez pedig az, hogy milyen újabb kívások és problémákkal kell még szembenézni. Említette az elnök úr a TTIP-et, és úgy gondolom, itt elég józanul jártunk el eddig itt a Júri Szakbizottság, és olyan észszerűen reagált az ezzel kapcsolatos felvetésekre de úgy tűnik, hogy ezen kívül problémát jelentett az egységes európai szabadalom is, amelyet nem sikerült olyan mértékben, vagy olyan módon megvalósítani, ahogyan azt vártuk, vagy szerettük volna. Nagyon lassú a ratifikációs tagállam. Lehet, hogy ez az oka, hogy bizonyos tagállamokban csúszik a ratifikáció, vagy egyszerűen nem látják be a tagállamok, hogy milyen előnyökkel jár ez az egységes szabadalom. Számomra az is meglepő, hogy továbbra is folynak a viták a különböző díjak mértékéről, de hát én azt gondolom, hogy van annak előnye is, hogyha azt mondjuk, hogy az első négy szabadalmat benyújtó ország túl begyűjtjük a díjakat, de utána viszont az összes többi részes fél részére is biztosítjuk ezeket a szabadalmakat. Szerintem jó az, hogy egyfajta plafoni értéket vezetünk be, és nem kell államonként díjat fizetni. De azt gondolom, hogy azok, akik a szabadalmat benyújtják, akár vállalatok, intézmények, ők valószínűleg nem fogják az egységes szabadalmat választani, ha az túl sokba kerül. Éppen ezért azt gondolom, hogy nekünk, a parlamentnek valahogy forszíroznunk kéne az egységes szabadalmat, és egyeteművé kellene tenni, hogy, hogy itt nem lenne jó, hogyha a díjak összege miatt meghiúsulna ez a modell, állapítsunk meg értéket, egy plafont a díjak tekintetében, és akkor talán hamarabb megérthetjük mindenki, vagy milyen előnyökkel jár ez az egységes Európai Unió szerte érvényes szabadalommal. Én azt gondolom, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal részes országait, és arra kellene rávenünk, hogy minél gyorsabban szerezzenek érvényt ennek az egységes szabadalomnak, hiszen a gazdasági érdekek és a jogi alapok itt elég jól egyensúlyba kerültek, ez nem csak a tagállamok, hanem az Európai Unió gazdaságának egészét segíteni ez, én mindenképpen támogatásra ö, támogatandónak értékelném ezt a javaslatot. Köszter úr, köszönjük szépen ezt az érdekes előadást, én három ponthoz kívánok hozzászólni. Először is, van egy különbség a technikai és a szociális innovációk között, amelyeket szabadalmaztatni lehet? hiszen a hétköznapokban elsősorban technikai újításokra gondolunk akkor, amikor szabadalmakra van szó, de felmerül a kérdés, hogy szociális innovációkat is lehet szabadalmaztatni, illetve ha igen, akkor mekkora arányt képviselnek a szociális innovációk a szabadalmaztatások tekintetében. Aztán pedig, hogyha a szabadalmi jogokat megsértik, akkor önök milyen módon járnak el, hogyha önök ezt nyújtottak szabadalmakat, amelyeket e, esetleg e, a szellemi tulajdonjogok e, tekintetében megsértenek, lemásolnak, akkor is önök foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, vagy akkor hova kell fordulni. Aztán ugye a TTIP szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán ön inkább az agályainak adott hangot arra vonatkozóan, hogy lehet, hogy nehezebb lesz érvényt szerezni a szabadalmi jogoknak, az ennek kapcsán felmerül a gazdasági és szociális felemények tükrében. Most pedig Krizamonosz úr kap szót. Elnök úr, köszönjük, hogy eljött hozzánk. A 30-as cikk a szolgálati eljárási szabályzatban az ön hivatalában leszögezi, hogy ő, mint elnök úr meghatározhatja a feltételeit annak, hogy milyen módon sztrájkolhatnak a hivatal alkalmazottai, és egy maximális sztrájk időt is megállapíthat. Ezek a rendelkezések számomra aránytalanul is korlátozhatják az önök alkalmazatának munkák jogát. Kérdezném, hogy az ILO-val konzultáltak-e, mielőtt elfogadták ezeket a rendelkezéseket. A 87-es és a 98-as pont, ugyanis az író megállapodásban nem biztos, hogy kompatibilis ezzel, hogy önök korlátozhatják a sztrájk jogot. A nemzetközi munkajogi rendelkezések megsértését nem lehet egyszerűen azzal megindokolni, hogy a Európai Szabadalmi Hivatal mentesül a ilyen irányú jogszabályok alól. Kavada úr? Nos, elnézést, ez egy hiba, én nem kértem szót. Mr. Anderson. Akkor Anderson úr kap szót. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok ezért a nagyszerű előadásért. Ezután pedig egy kérdéssel folytatnám. Bármiféle tanácsot tudná nekünk politikusoknak adni arra vonatkozóan, hogyha ezt szeretnénk kerülni a jövőben a szabadalmi rendszerrel kapcsolatos nehézségeket, főleg annak vonatkozásában, hogy lehet, hogy nagy cégek, jogászok hadát tudják megfizetni azért, hogy visszaélhessenek ezzel a szabadalmi rendszerrel, és esetleg egy Amerika helyzet áll elő, ahol úgynevezett szabadalmi trollok működnek, és eh, maguk is hozzájárulnak a szabadalmi rendszerre való visszaéléseket. Ezekkel a felmérőkkel kapcsolatban mi a vélemény? véleménye. Köszönjük szépen. Úgy tűnik, hogy ez volt az összes hozzászólás, akkor elnök úr ismételten öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Franciául fogok válaszolni, ez egyike eh, az Európai Szabadalmi Hivatal három hivatalos nyelvének. Tehát Fosz úr eh, támogatását köszönöm, amelyet eh, itt kifejezett ezen megoldást, illetve amit javaslunk, ez a top 4 a diak szintjén. Úgy vélem, hogy egyensúlyt kell találnunk három követelmény között. Az első az egységes szabadalom, amelynek vonzónak kell lennie a vállalatok számára lehetőleg nagyobb mértékben. Aztán a második az, hogy költségvetési szempontból semlegesnek kell lennie, ugyanis ne feledkezzünk meg arról, hogy ez az egységes szabadalom 25-öt érint a 28 Európai Uniós tagállam közül, három nem része a rendszernek, a globális rendszer szubvencionálja az egységes szabadalmat, tehát költségvetési semlegességre van szükség, amely rendkívül fontos. Végezetül a tagállamok számára bevételi forrásokat kell teremteni, amely lehetővé teszi, hogy tovább finanszírozzák politikáikat, például az ipari tulajdonjogra és az innovációra kell, hogy felhívják a közvélemény figyelmét. Ezen három követelmény vagy célkitűzés közül számomra az első tűnik a legfontosabbnak, emiatt széleskörű konzultációt folytattunk a szereplőkkel, nem csupán az európaiakkal, hanem az ügyfeleinkkel is, ha használhatom ezt a terminust, az Európán kívüli ügyfeleinkkel, és úgy vélem, hogy ezen javaslatnak többségi támogatásra kell találnia, mivel jó egyensúlyt jelent, prioritást biztosít a gazdasági kihatás tényezőjének. Köszter úr kérdésére válaszolva szeretnék emlékeztetni arra, hogy csupán a technikai innovációt lehet szabadalmaztatni. Az a szokásunk, hogy azt mondjuk, hogy a szabadalom egy technikai megoldás, egy technikai problémára. Tehát mindaz, aminek nincsen ilyen technikai dimenziója, az kívül van a szabadalom korlátain, tehát a szociális innováció vagy bármilyen más területen végzett innováció nem szabadalmazható, maguk az elképzelések sem. Tehát ez a fogalom megfelelő meghatározásra került, és az ipari eljárásra, termékre vonatkozik, amelynek lehetnek különböző szolgáltatási vagy digitális összetevői is, ugyanakkor itt az alapvető dolog mindenféleképpen a technikai innováció. Önnek igaza van, hogy kiemeli ezt a pontot, ugyanis sem értelme nincs megadni a jogokat, hogyha a szabadalmat nem tartják tiszteletben, vagy ha nincsenek eszközeink arra, vagy mechanizmusaink, hogy betartassuk ezen jogokat. De nem rendelkezünk ilyen jellegű kompetenciával mi az Európai Szabadalmi Hivatal. Mi szigorúan azon területekért vagyunk felelősek, amelyekre nekünk a tagállamok felhatalmazást adtak, azaz a szabadalom megadására. Mindaz, ami el, körül vagy ez után következik, így például a hamisítás elleni küzdelem, a szellemi vagy ipari tulajdonjogok tiszteletben tartása, ez továbbra is alapvetően tagállami kompetencia. Itt van némi hatáskör az Európai Uniónak is, de alapvetően nemzeti kompetenciáról van szó ebben az esetben. Végezetül, ami a TTIP-et illeti, amit ki akartam fejezni, az az, hogy van itt egy egyensúly jelenleg a vitában, az amerikai delegáció részéről nagyon pontos elképzeléseik vannak a szabadalmi eljárásról és az EU delegáció között, amelynek nincs ugyanilyen jogi és technikai kompetenciája ezen a területen. Ez tehát az első dolog. Tehát nagyon figyelnünk kell arra, hogy ne cseréljük fel itt ezeket a dolgokat, ami esetleg másodlagosnak tűnhet. Itt semmiképp sem másodlagos, például a szabadalmi eljárás során. Ez a határidős eljárás itt egy egyszerű szabály uralkodik. Az a feltaláló, aki először nyújtotta be a szabadalomra vonatkozó kérelmet, az USA-ban pedig hagyományosan nem elegendő ez a kritérium, ami elég egyszerű, hanem megpróbálják azonosítani, hogy ki az, aki valóban, ki a valódi feltaláló. Tehát itt egy jogvitelő sor kerülhet, hogy kiderítsa, hogy valóban az a feltaláló, aki a szabadalomra vonatkozó kérelmet benyújtotta. Ez egyszerűnek tűnik, de ez megboríthatja a rendszer egyensúlyát. Figyeljünk tehát arra, hogy nem ez a legjobb fórum arra, hogy közös megoldásokról vitázzunk. Krizodomos úr feltett egy kérdést a sztrájkjogra vonatkozóan. Nos, a szociális reform során, amelyet végrehajtottunk, első ízben ismertük el a jogot, amely nem került jelenleg ki időpontig elismerésre. Itt erre jó pár szabály vonatkozik, amelyeket tiszteletben kell tartani. Itt van például az a tény, hogy a sztrájk csak az utolsó fegyver lehet egy szociális kapcsolatban, tehát nem lehet állandó sztrájk, ez ugyanis a tárgyalás kudarcát jelenteni, és szeretném azt is kiemelni, hogy a tagállamok, akik a szabadalmi hivatal részei, nos ott vannak olyan tagállamok, amelyek nem ismerik el a köztisztviselők sztrájk jogát. Én ezt jogszerűen elismertem a szabadalmi hivatal alkalmazottjai vonatkozásában. Ami pedig a ö, joghatóságot illeti, ugye itt a köztisztviselői bíróságról van szó, ö, mi itt az, ezen szervezett szabályhoz nyúltunk vissza, és számos panaszfelebezés érkezett, és 89%-et megnyertük ezen eljárásoknak a köztisztviselői bíróság előtt. Ugyanakkor mindez nem akadályozza a sztrájkjog gyakorlását, volt egy 22 napos sztrájk, ahol is az átlagos részvételi arány az 12%-ot tett ki. Ami pedig a bíróság ítéleteit illeti, ugye a Nemzeti Bíróság nem kompetens a nemzetközi szervezet működésének megítélését illetően, Az Európai Bíróság nagyon szigorúan őrködik ezen szabály betartása felett, és az immunitási szabálynak nem az a célja, hogy a nemzetközi tisztviselőket védje, hanem az, hogy a nemzetközi szervezet független módon működhessen, bármiféle nemzeti befolyástól mentesen. Ez az ítélet, amely egy egyedülálló ítélet, hiszen több tucat panasz érkezett a bírósághoz, és mindig mi ö, nekünk adtak igazat. Tehát itt a bíróság követett el hibát, a holland kormány támogatott minket ezen ítélet elleni fellebezésben, ugyanis a holland legfelsőbb bíróságon egy fellebezést nyújtottunk be ezen ítélet ellen. Nos, ami a szociális csomagot illeti, nagyon bőkezű szociális csomagunk van, a szociális jelentés, amit minden évben benyújtunk, nos én voltam az Európai Szabadalmi Hivatal elnökeként az első, aki a bérekről, jövedelmekről, a nyugdíjrendszerről, a gondozási rendszerről, vagy akár az oktatási intézkedésekről, a gyermekek vonatkozásában, ugye az alkalmazottan gyermekeinek vonatkozásában, vagy a ö, szabadságrendszerről információkat nyújtottam be. És nagyon bőkező a rendszerünk, büszkék vagyunk arra, hogy elértük ezt a szintet, ugyanakkor ezt finanszírozni is kell, mégpedig hosszú távon. Ha ezt nem vagyunk képesek megtenni, akkor a tagállamoknak kell megtenniük, hiszen ők ö, garantálják a mi kötelezettségeinket, Nos, a célunk tehát az, hogy a minőséget javítsuk, a hatékonyságot úgy szintén, és továbbra is ugyanilyen szintű szolgáltatást tudjunk nyújtani az európai gazdaság számára. Ugye egyszerű megoldás lenne a díjak növelése, egész egyszerűen, de nem hiszem, hogy ezt várja tőlünk az európai gazdaság. Végezetül Anderson úr Úgy vélem, hogy ez a fajta szemrehányás az európai szabadalmi rendszerrel szemben, ez nem az elveihez kapcsolódik a rendszernek, hanem inkább a működési hiányosságaihoz, és ezt nyilvánosan kijelenthetem, hogy az USA-ban több működési hiányosság van, mint Európában. Nagyon sok szemrányás van, ezen troll jelenséget illetően, amely gyakorlatilag Európában nem létezik, ugyanakkor jelentős mértékben létezik az USA-ban. Európában vannak szabályaink, például, ugye itt más-más kultúrákról van szó, az amerikai hivatal nagyon könnyen kiadja a szabadalmat, illetve könnyebben, mint az európai szabadalmi hivatal. Nagyon sok szabadalom van, amelyet az USA-ban elismernek, Európában viszont nem. És az amerikaiak ezen rendszerüket, illetően láthatjuk, hogy ott a bíróságok tesznek különbséget a két rendszer között. Európában úgy véljük, hogy a szabadalmi hivatalnak nagyon szigorúnak kell lennie, és utána kevés lesz a jogvita. Ellenkezőleg az USA-ban fordítva van. Tehát Jelenleg a, úgy, nagyjából ugyanaz az igazságügyi rendszer vonatkozik a szabadalmakra, mint a jövőben. Ez egy kiegyensúlyozott rendszer, és nem félek ilyen túlkapások átterjedéséről Európában, és azt hiszem, hogy ez egy jó dolog. Az USA fokról fokra reformálja meg a rendszerét, és közelíti a mi rendszerünkhöz, és ez lehetővé teszi majd a jobb egyensúlyt globális szinten is, és ez megmutatja ezen soft power, az európai szabadalmi jogalkotó rendszer hatalmasságát, amely egységes, és az Európai Szabadalmi Hivatal révén gyakorolja kompetenciáját. Nos, elnök úr, ezek voltak a válaszaim a feltett kérdésekre. Mr. President, thank you for... Elnök úr, köszönjük szépen a válaszokat. Úgy látom, nincs további kérés, senki sem kér szót, hogy további kérdéseket tegyen fel. Így tehát még egyszer köszönetet szeretnék mondani, hogy ránk szánta az idejét, és felkereste a szakbizottságunkat. Nem. Üdvözöltem a kollégáit, akiket szintén itt látok a teremben, de viszont legalább szeretnék elbúcsúzni tőlük, és önnek pedig még egyszer hálás köszönet, hogy eljött hozzá. És jövőben is szeretnénk folytatni az együttműködést. Köszönöm.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 Akkor, hölgyeim és uraim, szeretném folytatni a napi rendtárgyalását az ötödik ponttal. Ez egy meghallgatás lesz. Azzal kapcsolatosan, hogy a civil eljárásban milyen minimális közös normákat alkalmazzunk. Burkát Haas a vendégünk, aki a Max Planck intézet ügyvezetőigazgatója, ez Luxemburgban székel ez az intézmény, és Eva strauss Group asszonyt is üdvözlöm, aki az Uppsalai Egyetem képviseletében jelent meg, valamint jól ismert vendégünket, Diana Wallace-t is szeretném üdvözölni, az Európai Jogi Intézet elnökét, és Sött urat, aki az Európai Bizottság Polgári Jogi Bizottságának vezetője. Üdvözlöm Önöket, és Hess úrnak azonnal meg is adom a szót. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, meine Damen und Herren, ich habe... Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, angol nyelven készítettem elő a beszámolomat, azonban németül fogom bemutatni. Köszönöm a meghívást. A témám a civil eljárás jogi konvergencia Európában, a polgári eljárás konvergenciája. Én a jelenlegi európai helyzetből indulnék ki, hogyha megnézik ezt a diát, akkor láthatják a bíróság eredménytáblát és a különböző teljesítő képességet a polgári igazságszolgáltatási rendszerek között Európában. Tehát valóban a konvergencia útján vagyunk az RS jogokat illetően, azonban a különböző teljesítő képesség vagy teljesítmény a polgári igazságszolgáltatási rendszereket tekintve Európában nem csupán a különböző eljárási jogon alapulnak, hanem a különböző bírósági rendszerek struktúráján, a különböző technikai felszereltségen, ez egy olyan téma, ami egyre fontosabbá válik, a bírák, illetve a peres felek szerepe egészen más, ugyanakkor különböző eljárásjogok léteznek. És azt hiszem, hogy ez egy fontos szempont, ezért hoztam el a következő diát, nagyon fontos a finanszírozások közötti eltérés az egyes tagállamok között. Már körülbelül is felismerhető a, ö, ezen a dián, hogy mennyire eltérően finanszírozódnak az igazságszolgáltatási rendszerek. A sötétebb, minél sötétebb a szín a dián, annál jobb az adott rendszer finanszírozása. Luxemburg vezet, 147 eurós kiadásról van szó itt évente az igazságszolgáltatási rendszerre, miközben Spanyolországban 32 eurót fordítanak csupán erre a célra. És hát a különböző teljesítményét is láthattuk az igazságszolgáltatási rendszereknek, Luxemburg egészen elől van az első helyen. Franciaország 61 eurót fizet erre a célra, ugyanakkor ugyanannyira, majdnem ugyanolyan teljesítőképes, mint Spanyolország. Spanyolországban pedig 10 bíró dönt a legfelsőbb bíróságon az összes polgári ügyről az adott országban, Németországban pedig 92 bíró dönt erről Spanyolországban. 42 millió ember van, Németországban pedig körülbelül 80 millió lakos. Tehát itt, itt a koordinációról, ugyanakkor a versenyről is szó van a nemzeti eljárásjogi rendszerek között. Két perspektívát szeretnék röviden bemutatni. Az egyik az uniós jog perspektívája, a másik pedig a tagállamok perspektívája. Az uniós jog perspektívájából az a lényeg, hogy az igazságügyet teljesítőképessé tegyük a belső piac számára, és itt határokon átnyúló jogviszályok koordinációjáról van szó. A koordináció pedig a különböző eszközökön keresztül működik, a brüsszeli egy, Brüsszel egy rendelettel kezdődően, ami viszonylag egyszerű rendelet, az alapvető koordinációt biztosítja, ugyanakkor nagyon sok messzebb menő eszköz is van. Az egyik legújabb az európai számlazárolással kapcsolatos rendelet, amely részletes eljárási eljárás előírásokat tartalmaz, amelyek részben minimum sztenderdeket is meghatároznak. És itt el is értünk ahhoz a témához, hogy Európának mennyire van szüksége ilyen jellegű minimum sztenderdekre az eljárásjogban. Kun Lennertz január végén Oxfordban egy figyelemre méltó előadást tartott a kölcsönös bizalom témájában, és ezen összefüggésben azt mondotta, hogy a kölcsönös bizalom az igazságszolgáltatási rendszerekben, a tagállamokban csak akkor működhet, hogyha, és most angolul idéz, enhancing legislation gibt. Wenn also das Vertrauen... Ha tehát a bizalom a megfelelő végrehajtási eljárási előírások által is támogatódik. És azt hiszem, hogy a e tekintetben teljesen igaza volt. Ilyen jellegű eljárás előírások nélkül, mint például a meghallgatás, vagy a kézbesítés szabályos végrehajtása, a felség, vagy az alperes-felperes egyenlősége. Nos, ezek nélkül nem lehet a kölcsönös bizalmat garantálni, és enélkül a különböző módon működő igazságszolgáltatási rendszerek nem tudnak együtt dolgozni. Itt valami félrement a diákkal. Starten. Nein. Einer mehr? Jó, hier bin ich. Entschuldigung. Nos, itt van a dia, amit kerestem, elnézést. Nos, ami a tagállamokat illeti az első lépés, és itt nagy végrehajtási deficitek vannak, hogy az európai jogalkotási aktusokat szabályszerűen végrehajtsák. Tehát itt kísérő rendelkezésekre van szükség, és ezek segítségével kell átültetni a nemzeti rendszerekbe ezeket a jogszabályokat. Így a Brüsszel 1, ami már hatályba lépett, E tekintetben ez egy nagyon fontos kérdés, és az Európai Bizottságnak figyelnie kell arra, hogy a tagállamok valóban foganatosítják a megfelelő intézkedéseket. A tagállamoknak a tagállamok között egy verseny jött létre a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek között. Itt a jogi szolgáltatások piaca közötti versenyről van szó, és láthatjuk, hogy például a pénzügyi jogviták, különösen nagy, nagy volumenűek, jelenleg főleg Londonban bonyolítódnak le. Az IP jogviták központja Düsseldorf, illetve Hollandia, valamint Anglia. És az Brüsszel egy egységes joghatósága, illetve az ítéletek elismerésének kötelezettsége megkönnyíti ezt a konkurenciát, hogy megnőtt az európai eszközök közötti konkurencia. Ez nem rossz, hiszen ez reformokat ösztönözhet, de vannak ennek elnyoldalai is. Nemrégiben ö, megszületett az inszolvencia rendelet, a fizetésképtelenségi rendelet. Nagyon erős a konkurencia Európában. A vállalatok restruktúrálása tekintetében, és az, az angol e tekintetben létező eszköz nagyon eredményes eszköz. Sajnos az Európai Inszolvencia Rendelet alkalmazási területe a függelékben került meghatározásra, mely szerint a nemzeti eljárások és előírások vannak felsorolva, amelyek ezen rendelet hatájára tartoznak. Hogyha bizonyos tagállamok nem uh, nevezik meg a megfelelő eszközeiket, akkor ez nem tartozik a rendet hatája alá. Ez történt az angol esetben, tehát ez egyfajta opt-out lehetőségét jelenti az európai jogszabályok érvényesülése alól. Tehát e- erre nagyon figyelnünk kell. Aztán áttérünk a következő lépésre, a további alkalmazási területére az európai polgári eljárásjognak, és ez olyan helyzetekre vonatkozik, amikor is az uniós jogot kell alkalmazni, mint például az európai fogyasztói jog esetében. A nemzeti bíróságok hagyják végre ezt a jogot, és itt az az elv érvényesül, hogy minden egyes bíróság egy decentralizált uniós bíróság. A bíróságok a saját eljárás jogukat alkalmazzák, tehát egyfajta processzuális autonómiával élnek, ugyanakkor viszont az Európai Bíróság ellenőrzi, hogy has, ha, hatékonyan és hasonlóan hagyják -e végre az európai jogot, már ami az ekvi, ekvivalenciát és a hatékonyságot illeti. Mindkét mérce nem eléggé meghatározott, és az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlat alig előrelátható ebben a témakörben. És van még egy másik témakör, ahol többet várhatnánk, és ez az alapjogi kártával kapcsolatos. Itt van ugyanis a 47-es cikk, amely eljárásjogi garanciákat tartalmaz, ezeket minimális garanciaként érthetjük és hogyha uniós jogot alkalmaznak az adott ügyben, akkor a minimális garanciáknak kell érvényesülniük az alapjogi kartából. Van itt egy aktuális példa, nemrégében eh, Angliában egy bíróságnak döntenie kellett egy panaszról, Apple számítógépek eh, felhasználói egy olyan keresőt használtak, amelyet ugyanakkor a Google ö, ö, arra használt, hogy reklámokat ö, küldjön a felhasználókhoz, és a felhasználók az angol bírósághoz fordultak. Itt ugyanis ö, ö, kártérítést követett tettek, nem anyagi kár miatt, de az angol jogszabályok értelmében ez nem volt lehetséges. Ugyanakkor az angol bíróság az alapjogi kárt a 47. cikkére hivatkozva azt mondotta, hogy hatékony jogi védelemre van szükség, és ezért ebben az esetben ö, helyt kell adni ennek a panasznak. Ez a példa megmutatja, hogy az alapjogi kártanak milyen hatékonysága lehet. Ennek hátterében vetődik fel a kérdés, hogy a jogalkotás területén mennyire lehet konvergenciát létrehozni. Különböző megközelítések vannak, és ezeket széles körben használták. És az első megközelítés az, hogy bizonyos területeken speciális jogi aktusokat bocsássunk ki, ilyenek már voltak, mint az európai ö, ö, számlazárolási rendelet, vagy más rendeletek, és itt mindig minimum standardeket irányoztak elő egy bizonyos eljárás jogi védelmi szintre vonatkozóan. Aztán itt vannak az önálló eljárások, itt van a bagatel eljárás híres példája, Sajnos ez nem sikeres, hogyha ezt mondhatom, Németországban 400-600 ilyen eljárás bonyolítanak le a bagatell eljárás keretében. 1,6-1,2 millió eljárás van, és ez egy jelentős diszkrepanciát okoz. A további lehetőség az önálló vitarendezési mechanizmusok vagy fórumok létrehozása, például az Európai Szabadalmi Bíróság létrehozása az egyik ilyen lehetőség, amiről az imént eszmét cseréltek, és aztán itt vannak a nem kötelező ajánlások a további jogi aktusok előkészítésére vonatkozóan. Itt van például a kollektív jogvédelemre vonatkozó ajánlás, amely egy második lépésben bizonyosan jogi aktusokat fog maga után vonni. Vagy egy másik példa az a javaslat, amelyet az Európai Jogi Intézet az Unitrával együtt dolgozott ki, egy európai modelltörvény kibocsájtása az európai polgári eljárásra vonatkozóan. Nos, ezek azért érdekesek, mert elfogadottságra is találnak miért is kell egyáltalán szabályozni az eljárás jogot? Mi a célja van ennek? A jog egységesítése önmagában nem lehet a cél. Azt hiszem, hogy ez egy lényeges pont, és egyfajta első Európa számára, hogy a nemzeti eljárásokat modernizálja, reformálja, ahol erre szükség van. Itt van például az e-justice, vagy a felvilágosítási jogok javítás az IP jog esetében. Aztán az esélyegyenlőség a gazdasági szereplők, vállalatok vonatkozásában azt hiszem, hogy ez is egy fontos szempont. A fő cél, tehát továbbra is az kell, hogy legyen, hogy a polgárok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését biztosítsuk, és itt figyelni kell arra, hogy ne legyenek alternatív rendszerek, amelyek elzárják a polgárok elől az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, ahelyett, hogy megkönnyítenék. És aztán itt szó van a gazdasági erő erősítéséről is, nem csupán az inszolvencia területén, ami egy valódi téma, hanem talán összefüggésben a ö, trojka eljárással is. Írországban és Portugáliában szerintem az igazságszolgáltatás rendszerét nagyon mélyrehatóan megreformálták a gazdasági válsággal összefüggésben. Mi legyen tehát a helyes stratégia, hogy az eljárás jogban intézkedéseket foganatosítsunk? Egyrésztről azt hiszem, hogy a nagyobb fokú koherenciára bizonyosan szükség van, ugyanis az unió intézkedései ö, specifikus problémákra vonatkoznak, ágazati problémákra, de a teljes rendszer elképzelése egy kicsit veszendőbe mehet. Tehát a minimum standardek lehetnek a helyes megközelítés az eljárásokban, mert nem mennek túlságosan messzire. És egy ellenpélda, példa, nagyon hosszasan folyt a vita az egységes európai kötelmi jogról, vagy magánjogról, és ez is megmutatja, hogy mehetünk túl messzire is. Azt hiszem, hogy itt óvatosan kell felépítenünk a rendszert, azt hiszem, hogy a nagyobb koherencia biztosan fontos lenne. Az innovációk az eljárásokban bizonyosan szükségesek, az uniónak itt már helyes kezdeményezései vannak, például a közvetítés a mediáció területén, vagy a kollektív jogsegély esetében legalább a határokon átnyúló kollektív jogsegély vonatkozásában meg ki kell alakítani a megfelelő eszközt. Az e-justice pedig az eszköze a mm, igen csak előregedett igazságszolgáltatási rendszer korszerűsítésének. Aztán az új megközelítés az informális jogi eszközök révén, mint például az ajánlások, hogy jogalkotási folyamatokat indítsunk be, hogy aztán később kötelező jogi aktusokat bocsássunk ki, mint például az inszolvencia jog esetében, vagy a bíróságon kívüli vitarendezés esetében, vagy a kollektív jogsegély esetében. Azt hiszem, hogy ez egy jó út, de a megfelelő ajánlásokat aztán rendszeresen, rendszeres módon kell kialakítani, hogy ezek nem, ne egyfajta toolboxként álljanak a tagállamok rendelkezésére, hanem szisztematikus módon tudják a tagállamok a vonatkozó jogi aktusokat megfelelően előkészíteni. Tehát a minimum standardek megfelelő útjai lehetnek a polgári eljárásjog alapvető megváltoztatásának. Köszönöm tehát a figyelmüket, és elnézésüket kérem, hogy korábban el kell távoznom, mert van még egy másik megbeszélésem. Köszönöm. Uh, thank you very much, Professor Hess. Köszönöm szépen, Hess professzor. Most Eva Storcknak szeretném megadni a szót, aki az Uppsalai Egyetemről jött. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a bizottság tagjait is, illetve a közönség soraiban helyet foglalókat. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és hogy beszélhettek erről a témáról Hesse professzorról és a többi meghívottal együtt megtiszteltetés itt lenni. A téma a polgári eljárás közös normáinak kialakítása. Én ezt három témakörrel szeretném tovább bontani. Alulról felfelé haladva, először is az a polgári jogi eljárásról szeretnék beszélni az EU jogban, azután a közös normákról, hogy mindegyikről megtudjuk mi is valójában, és a harmadik téma pedig a közös normák kidolgozása. Mit jelent ezek kidolgozása? Beszélhetünk egy általános szereplőről, vagy megfigyelőről, de a szabályozók jogi szakma képviselői megfigyelők szerepét is vizsgálhatjuk, akiknek a polgári jogi eljárások formálása a feladat Európában. Mit értünk a polgári jogi eljárás alatt? Hess professzor már beszélt azokról a témákról, amelyekről én is szeretnék. Európában nagyon összetett, többszintű eljárásrend vagy rendszer alakult ki, arra nézve, amit ma polgári jogi eljárásnak nevezhetünk. Az egyik a polgári jogi igazságügyi együttműködés elsősorban a határokon átnyúló viták rendezésére, a 81. cikk a jogalapja ennek, ezt mindenki tudja. Hess professzor beszélt arról, hogy ennél konkrétabb eljárásokat is dolgoznak ki most ezzel a cím alatt, például a számla lefoglalásra vonatkozó jogcím. Egyre inkább napirendre kerülnek a határokon átnyúló kérdések. Az Egyesült Királyság, Dánia és Írország más álláspontot képvisel már, ami a közös normákat illetihez. Professzor jelentette, beszélt az ágazat specifikus jogszabályokról is, és ahogyan hallották korábban, nagyon érdekes új fejlemények tapasztalhatók a fogyasztói jog, a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jog és a versenyjog területén. Ezek a fejlemények újak, de ezek még nem léptek hatályba, hanem vagy jövőre, vagy később nyernek hatályt. Ezért nem tudjuk, hogy ez a polgári eljárások szempontjából mit fog jelenteni Európában. Még nem tudjuk ezt professzor úr említette a, az Európai Bíróság esetjogát, már ami az eljárások ekvivalenciáját és hathatóságát illeti, különösen arra nézve, hogy a kérelmezőknek van-e jogorvoslati lehetősége az EU jog alapján. Aztán ott van az alkotmányos szint, a karta 47. cikke szól erről, ez a negyedik vonal, az ötödik nagyon érdekes, gyakran megfeledkeznek róla. Több intézkedést jelent ez, amelyek a polgári igazságügyi rendszerre kívánnak hatással lenni. Ez egy viszonylagosan új jelenség, az igazságügyi eredményjelző tábla. Ez egy olyan kísérlet, ami már részlegesen működik, vagyis hálózatokat hoznak létre bírák és más jogi szakemberek részvételével, illetve az EI Justice portált is említhetném. Ez öt különböző vonal, amely mentén a munka folyik, és a közös normák szempontjából nagyon lényeges, hogy ezeket mind figyelembe kell vennünk, vagyis hogy ezek milyen hatással vannak kölcsönösen egymásra. Megvan természetesen annak a kockázata, hogy úgy tűnik, hogy ez a fejlődés nagyon szétforgácsolódott, de ami problémát is okozhat, de azt is mutathatja, hogy mennyire dinamikus és mennyire jellegzetesen európai ez a jogi fejlődés. Az, hogy hogyan használjuk ezt fel, ennek szempontjából tudatában kell lennünk ezeknek a különböző szinteknek, és beszélhetünk közös minimális normákról, de ehhez meg kell fontolnunk, hogy a különböző szinteken milyen hatással lesznek ezek a közös normák. Tudnunk kell, hogy ezek a szintek kölcsönösen hatással lesznek egymásra, most is megtörténik ez már bizonyos mértékig. Hogyha a közös normákról beszélünk, akkor tudatában vagyunk az alkotmányos jogalkotási mandátumnak, amely korlátozhatja a választási lehetőségeket, amelyek a szabályozók rendelkezésére állnak, illetve a jogalkotók előtt állnak. Ott van a jogi kérdése. A 81. cikk korlátozásai, illetve az ágazat specifikus ágaz, intézkedések természetesen ágazatokra korlátozódnak, fogyasztói vagy versenyjogi kérdésekre, és aztán ott van még a 140. cikk, amely a belső piacra vonatkozó korlátozást állapítja meg. A bizottság tagjai bizonyára tudják, hogy ott van még az úgynevezett ezzel kezdődő szó, a szubszidiaritási érv. Ez nagy vált ki Európában, meddig menjünk el, és természetesen ez a polgári jogi eljárásra is vonatkozik. A kollektív jogorvoslati konzultáció során azt láttuk, hogy a tagállamok közül sokan, amikor a bizottság konzultációjára válaszoltak, szkeptikusak voltak a tovább lépést illetően. A tagállamok közül sokan olyan retorikával szóltak fel, amelyből kiderült, hogy számukra nagyon fontos, hogy a tagállami szinten is eh, haladjanak az eljárásjogi kérdések, és ami nemzetek feletti szinten történik Európában, az valamiféle dialógust kell, hogy megvalósítson ezzel kapcsolatosan. Aztán, a Hess professzor elmondta, ott van a sok eh, mögöttes politikai elképzelés, eh, az európai belső piacsal kapcsolatosan, az igazságoság jóvérvényesülés térségével kapcsolatosan kinek akarunk segíteni? A kkv knek a családoknak, a hitelezőknek, a vállalkozásoknak, ez mind-mind döntés a politikusok számára. Kinek akar segítőkezet nyújtani és miért? And then of course comes the discussion of how much do we want to integrate. Aztán az is nagy kérdés, hogy mennyire kívánatos az integráció. A kölcsönös elfogadás, elismerés mantrája sokat hallottuk már. Amikor megpróbálunk kölcsönös elismerésre vonatkozó normákat kidolgozni a 81. cikk égisze alatt, beszélek most az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkéről, de lehet, hogy nem veszük észre, hogy a belső piac kontextusában a kölcsönös elismerés soha nem az egyetlen eh, megoldásnak számított eh, nemzeti derogációkkal volt körül básázva, és a nemzeti normák védelmével és minimális jogokkal ezek védelmével amikor megfelelően előre haladtunk a polgári igazságszolgáltatásban a kölcsönös elismerés tekintetében, arra számítottunk, hogy a kölcsönös bizalom minden problémát megold majd, amit ez a mechanizmus felvet, de az, hogy felülről erőltethető-e a kölcsönös bizalom, nagy kérdés nyitott kérdés, és én azt mondanám, hogy felülről ezt nem lehet ráröltetni az országokra, ez nem lehet egy politikai ráhatás, anélkül, hogy a polgári igazságszolgáltatás szereplői között ez valóban megjelenne vagy megvalósulna. Nagyon sok kölcsönös elismerési intézkedés érvényesül a különböző rendeletekben, a Brüsszel rendeletekben, a kísértékű követelések vagy szolgáltatások tekintetében, itt már érvényesülnek minimál normák. A kérdés, hogy többre van-e szükség közös normákra, szabályokra, vagy más módon tudunk megoldást keresni a problémákra. Ahogy a professzor és elmondta, A minimális vagy további közös normák előremutató, je, előremutató lépést jelenthetnek, de garanciákra van szükség bizonyos esetekben. Aztán felmerül a kérdés, hogy milyen közös vagy minimális normákban gondolkodunk maximális vagy minimális normákat képzelünk el, vagy a legkisebb közös többszörös megtalálására törekszünk, vagy részletes minimál normákat akarunk kialakítani. Ezeket a kérdéseket még meg kell beszélni és meg kell oldani. Ahogyan Hess professzor is elmondta, e tekintetben az említett projekt nagyon érdekes kutatói és jogi szakemberek, gyakorlati szakemberek szempontjából próbáljuk most a közös modelleket, közös normákat kidolgozni, és ez nagy kihívás. Gyakran ugyanis leragadunk az össze hasonlító kutatásnál, hogy az egyes tagállamok rendszere hogyan is néz ki, és nagyon nehéz ettől tovább lépni. A projekt szerencsére folytatódik, de egyelőre azt tapasztaljuk, hogy a, megpróbáljuk a közös nevezőt megtalálni. Nem akarunk túlságosan beavatkozni a tagállamok hatáskörébe, holott megvizsgálhatnánk, hogy mi a legjobb gyakorlat, mi a legjobb modell, és a különböző csoportok között ebben a projektben, a vitáinkban még mindig eh, nem jutottunk el erre a szintre a vitában, ez még időigényes feladat lesz. Azt is érdemes megfontolni, hogy mely szinten kezdjük ezt a munkát, és kit kell bevonni. Szerintem ez is nagyon fontos, hogy ne csak felülről lefelé gondolkodjunk, olyan értelemben, hogy a nemzetek feletti szabályozó közös szabályokat állapít meg Európa számára, és aztán a gyakorlati szakemberek a helyi szinten, a bírók és jogászok is részt vesznek ebben a folyamatban. Sokan először találkoznak a kisért, kisösszegű érté követelésekre vonatkozó rendelettel, és csak a közelmúltban kezdték el felhasználni ezeket a szabályokat. Rómát sem egy nap alatt építették fel, időigényesek tehát ezek a folyamatok. Mi csak az út első lépéseinél járunk, nem lehet varázsütésre minden problémát megoldani. Időre van szükség a közös álláspontok kidolgozására, ezeken a különböző szinteken, amelyeket említettem. És amilyen szempontból optimista vagyok, az az, hogy tudatában vagyunk a komplexitásnak, és készen állunk arra, hogy szabályozói vitát folytassunk a legjobb előremutó stratégiáról ebben a nagyon sok tényező által befolyásolt szenárióban. Köszönöm szépen. So this was Dr. Eva Storsgroup. Köszönjük szépen Szorszklub Asszolnak az Üpszalai egyetemre, Most pedig akkor megnyitom az eszmecsere előtt a teret. De talán a Wallace is kíme, kíván hozzászólni ez a prezentációhoz, vagy Sottason úr a bizottság részéről, de mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy hozzászóljon az elhangzottakhoz kérdéseket tegyen fel. Diana? Először is, elnök úr, nagyon szépen köszönöm ezt a mai meghívást. Nagyon érdekes volt meghallgatni ezeket az előadásokat Hess professzor úrtól, illetve Eva Stolzkruptól. Természetesen a korábbi munkám és a a jelenlegi munkám az Európai Jogi Intézetnél eh, már számomra is felvetették ezeket a problémákat. Három néhány olyan ismert, de ugyanakkor fontos elemre hívnám fel a figyelmet, a hasznosság, a technológia és a koherencia az, amelyek nagyon fontosak abban, hogy előre tudjuk lépni. A koherenciáról már sok szó esett, de egyértelmű, hogy nagyon összetett ez a kép, amely gazdaságot is jelent, a sok lehetőség tárházát, de ugyanakkor nehezebbé teszi az orientációt is, és számos más problémát is teremt számunkra ez a sokszínűség. Éppen ezért a jövőbeli jogalkotás eh, koherenciája valóban kívánatos lenne. Aztán a hasznosság kérdése egyáltalán felmerül a kérdés, hogy miért akarjuk mi ezt, és miről beszélek, ugye? Egyeszem többes számban beszélek. Itt ugye azt szeretnénk, hogyha mindenki számára egyenlő módon hozzáférés biztosítanánk az igazságügyi eljárásokhoz. Az Európai Jogi Intézetnél jogászok csoportjaként, jogi professzorok csoportjaként, bíróként, gyakorló ügyvédekként közelítettük meg ezt a témát. Hát az igazságügy felhasználói számára fontos látnunk azt, hogy ha nem működik valami, akkor működőképesebbé kell tenni a rendszer, hogy a valós céljait, feladatait el tudja látni az a rendszer. Azt gondolom, hogy nem kell, nem kell fenyegetésről beszélnünk, hogyha egy működőképes és hasznos dolgot szeretnénk bevezetni, amely előnyére lenne mindenkinek, akinek az igazságügyhez kell fordulnia, ha egy hozzáférhető igazságügyi rendszer tudnénk Európa szerte kialakítani, akkor nem szabad fenyegetésről beszélnünk. És akkor még néhány szót szólnék az új technológiákról. E, ezek nagyon komoly negatív következményekkel járhatnak az igazságügyi eljárások szempontjából, de ugyanakkor hatalmas lehetőségeket is rejtenek magukban. A hét későbbi részében pénteken egy nagy találkozóra kerül majd sor, az Európai Tanács szervezi ezt meg az elektronikus igazságügyel kapcsolatban, az e-justice portál feladatára fognak beszélni. Az a fontos itt, hogy ami hozzáférhető, az interneten keresztül hozzáférhető információ, azt próbáljuk meg feldolgozható, érthető, elérhető formában az európai polgárokhoz eljuttatni. Sok szó esett például a kísértékű követelések európai eljárásáról is. Itt például a megfelelő technológiával sokkal jobban lehet élni ezzel a lehetőséggel, ezzel az eljárással. Európa nem sokára a fogyasztóvédelem területén egy online vitarendezési platformot fog elindítani, és mindezek a pontok, elemek jó lenne, ha koherensebben összekapcsolódnának és egy egészet alkotának Egyelőre különböző területeken, különböző lehetőségekről beszélünk, sokkal, sokkal jó, világosabbá, tisztábbá kellene tenni ezt a rendszert. Én azt gondolom, és az intézetem is úgy gondolja, hogy sokkal jobb hozzáférést tudnánk biztosítani az igazságügyi szolgáltatásokhoz, és erre már régóta törekszünk, hogyha ezeket a pontokat összekötném. Köszönjük szépen, Diane Wallis szólt az Európai Jogi Intézet igazgatónője, most pedig Buda képviselő úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék az előadóknak hálás köszönetet mondani. Ez egy olyan téma, amely mindannyiunkat foglalkoztat, hiszen mi a jogi szakbizottság tagjai vagyunk, és ami igazán a szívügyünk az az, hogy egyszerű és és megfizethető vagy ingyenes hozzáférést tudjunk biztosítani minden polgár számára az igazságügyi szolgáltatásokhoz. Én árnyék előadó árnyék előadója vagyok a kísértékű követelések európai eljárásával foglalkozó jelentésnek, és ez nagyon sok szempontból kapcsolódik a minimál szabályok témájához is mindenki arról beszél, hogy az Európai Unió nem működik jól, de ugyanakkor szeretnénk mindannyian, ha a belső piac működőképesebb lenne, akkor viszont el kell fogadnunk azt is, hogy olyan eszközöket kell bevezetni, amelyek az eljárásokat működőképes, működőképesebbé teszik. Nem tudom, miért van ennyi ellenállás ezzel ellen. A tagállamoknak meg kell érteni azt, hogy ezek az eljárások, például a pagatel eljárások, a polgárok számára is hasznosak lehetnek, a tagállamoknak is előnyel járnak, és a vállalatok számára is előnyösek. Az volt ugye a kérdés, hogy mégis kit képviselünk mi itt, mint európai parlamenti képviselők, a polgárokat, vagy másokat. Én azt gondolom, hogy mindenki érdekelt kell képviselnünk ki egyensúlyozott módon. Ha csak a polgárok vagy a vállalatok szócsövei leszünk, akkor ez túlságosan is egy oldalú lesz, mindenkinek az érdekét szem előtt kell tartanunk, mindannyian Európában, az Európai Unióban élünk, számos szerződés, rendelet, Brüsszel egyről is szó esett már rendelkezésre áll, de mindezek a jogi aktusok nem fedik le az összes lehetséges problémát. Például egy munkajogi Eh, per esetében, amely több tagállamot is érint, hivatkozhatunk a Brüsszel egyre, hogyha egy munkavállaló származási országán kívül vállal a munkát, munkát, akkor a munka adóját saját hazájában nem perelheti be, megnehezedik a pereskedés számára, és a tagállamok itt még nagyon visszafogottak, pedig hát egy egyenlő hozzáférést szeretnénk biztosítani minden polgár számára. Úgy gondolom, hogy ez jó irány, ezt folytatni kell, az eszmecsere jó irányba megy, fontos, hogy megmutassuk azt, hogy, hogy azért vagyok itt, hogy egyszerűbbé tegyük a polgárok életét. Köszönöm szépen. Sotter úr szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök úr, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek az Európai Bizottság nevében. Valóban nagyon érdekes, ugyanakkor nagyon fontos témáról esett egy szó. A polgári eljárás jog minimális szabályai nagyon fontosak, és itt már jelentős előrelépésre is sor került polgári eljárással vonatkozó minimum szabályok tekintetében. Ez ez egy nagyon érdekes és gondolatébresztő előadás volt, és a mellettem ülő kollégámmal is arra beszéltünk, hogy mennyire sokszínű ez a terület, és milyen nagy előrelépések történtek itt. Úgy gondolom, hogy ennek tudatába kell lennünk Buda úrtól például hallhatunk egy nagyon fontos eszközről, amelyről még folynak a tárgyalások, ez pedig a kísértékű követelések európai eljárása. Mindezek a különböző eszközök különböző módon már az eljárási jogokkal kapcsolatban előrelépést jelentettek, és bizonyos fokig a, az eredmény többé-kevésbé bizonyult hasznosnak, e- ennek tudatában van a bizottság is. Felmerül a kérdés, hogy most jó dologra vagy rossz dologra beszélünk. Én végső soron nagy mértékben egyetetek diana abban, hogy az kell, hogy legyen a célunk, hogy a koherens ebb polgári eljárás felé kellene elmozdulnunk. Az Európai Bizottság 2014-ben elfogadott egy e-igazságügyi menetrendet 2020-ig, és az s 10 justice rendszerből indultunk itt ki, és ez kitűzi azokat a célokat, mérföldköveket, amelyeket el kellene érnünk a következő években. És egyik kulcsfontosságú eleme ennek a dokumentumnak az volt, hogy, hogy a kodifikáció és a fokozott koherencia kell, hogy legyen a célunk, ez a folyamatnak egy fontos része lenne. De ezt kiegyensúlyozottan kell megtennünk más célokkal összhangban. Előre kell lépnünk úgy, hogy konszolidáljuk az eddig elérteket. Néha ez egy nehéz folyamatnak bizonyul, néha kicsit a céljainkat, elvárásainkat vissza kell fogni, de azt gondolom, hogy a legfontosabb a az irány, amerre haladunk, és hogy sikerül a előrelépést tennünk. Érdekes példaként említettük meg a Bogatál eljárást. Ez egy európai eljárás, a kísértékű követelések európai eljárás a Kevés ilyen európai eljárás van, ez innovatív, és az európai megközelítés eh, jó példája, de természetesen a nemzeti eljárási rendszerbe is illeszkednie kell ennek, ez folyamatosan alakul, jelenleg felülvizsgálatot folytatunk, és meggyőződésem, hogy arra jutunk, hogy nagyon jó, nagyon pozitívan tudjuk még ezt az eljárást alakítani és javítani, fejleszteni. Én azt gondolom, az is fontos, hogy ugyanakkor ez a terület nem korlátozódik a bagatel eljárásra, hanem például ott a Brüsszel 2 rendelet, rendelet a családjog területen, amely szintén egy rendkívül fontos eszköz, és ezen a területen is el kellene gondolkodnunk a minimum szabályok kérdéséről. Kérdés az, hogy most kellene megpróbálnunk minden ügyel egyszer horizontálisan foglalkoznunk, ez jó lenne, vagy pedig megakadályozna bennünket abban, hogy konkrét, hasznos lépéseket tegyünk, konkrét területeken, ahol konkrét jogszabályokra tennénk javítási javaslatokat. Az európai integráció során ez egy nagyon régi dilemma, hogy hogyan is lépjünk előre, hogyan haladjunk, de azt gondolom, fogunk találni módot arra, hogy hasznosan eh, tegyük ezt meg, hasznos előrelépéseket tegyünk, ezen kívül pedig a Szolszklub asszony által említett másik szempontra is tekintetek kell lennünk, figyelemmel kell lenni a képzésekre, az igazságügy eredménytáblára, és így tovább a hálózatok is fontosak, az Európai Igazságügyi Hálózat példának akár. Mindezek az eszközök segítenek abban, hogy a, az európai integráció és a nemzeti kontextusok összekapcsolat, összekapcsolódhassanak. Ez egy alakuló, lassan épülő folyamat, és aztán ott van az a folyamat, amelyet nagy örömmel figyel az Európai Bizottság is, ez pedig az Európai Jogi Intézet által végzett munka. Úgy gondolom, hogy nagyban hozzá fog járulni ehhez az által említett kulturális integrációs folyamathoz. Hát ezek lettek volna a gondolataim, amit a közösbe bele tudok tenni, de várom a kérdéseiket, szívesen veszek ezekre. Annak köszönöm szépen, most végre Rájáv úr kapja meg a szót. Благодаря, господин председател. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a beszámolóért, illetve ezért a részletes elemzésért ma. Nos, tisztelt kollégák, eljött az ideje annak, hogy koherensebb és strukturáltabb felépést foganatosítsunk az EU részéről az, a polgári eljárások területén. Az elmúlt évek során éreztük annak szükségességét, hogy közös minimál sztenderdeket vezessünk be a tagállamokban, az európai eljárásokban. A bírósági határozatok végrehajtásához kölcsönös bizalomra van szükség a másik tagállam eljárása iránt. Arra van szükség, hogy az adott bíró meg legyen győződve arról, hogy a megfelelő eljárásjogi garanciák tiszteletben tartásra kerülnek. Ami a minimál normák beépítését illeti a nemzeti jogrendszerekbe vannak olyan ágazatok, ahol az Európ- ahol a polgári eljárásokat alkalmazzák, és az a cél, hogy a jogbiztonság érdekében fokozatosan kodifikáljuk ezeket a normákat. Megfelelő eszközökre van szükség az egész Európai Unióban, itt van például a kísértékű követelésekre vonatkozó jogszabály, és ahogyan gyakran megtörténik, horizontális módon tanulmányozták a e, polgári joghoz fűződő kérdéseket, de itt van még az intellekt, a szellemi tulajdonjog, vagy a fogyasztóvédelem, vagy a versenyjog, ahol további előre lépésekre van szükség. Köszönöm. Thank you, Mr. Rajev. Köszönöm szépen. Regna és Debov asszony utána. Will ich leider den Vortrag von Herrn Professor Hess. Nagyon rövid leszek. Hess professzor úrta már néhány nagyon érdekes előadást hallhattunk itt az Európai Parlamentben, de sajnos ezekről én lemaradtam a mostani előadásról, tulajdonképpen csak Stolz asszony előadásának végét hallhattam, de ennek ellenére köszönetet szeretnék mondani, mert nagyon izgalmas dolog volt most ezt így végighallgatni. Említette azt is, hogy az a kérdés, hogy lehet-e bizalmat fentről elrendelni, lehet-e így bizalmat alakítani. A, a kölcsönös elismerés elve kapcsán ez is fölmerül, és nagyon sok területen látom azt, különösen azokon a területeken, ahol a tanácsban az egyhangúság nem érhető el, ott nagyon sok rendkívül konstruktív tagnak köszönhetően sikerül együttműködni, precízen, az Európai Bíróság határozatai alapján sikerül mégis előrelépni, akkor is, hogyha egyhangú határozat nem tud születni, és a minim szobályok e körülmények között nem születettek meg, de mégis együtt lehet működni. Wallis mondja, igen, valóban több koherenciára lenne szükség, és éppen itt ebben a teremben, a jogi szakbizottság keretein belül úgy gondolom még inkább ragaszkodhatnánk ehhez, hogy azokat az elemeket, amelyeket ön is említett, még inkább összefogjuk. Luigi Berlingi úr az előző parlamenti ciklusban nagyon erősen forszírozta ezt, de mások is kiálltak emellett például a bírák ügyvédek, ügyészek képzése esetében is lehetne ezt még előrébb vinni, ez is egy további eszköz lehetne az ön által említett mellett, azért, hogy például a Brüsszel 2 tekintetében előre jussunk, és feloldjuk azt, ami Európában nagyon sokszor ellentmondásként jelenik meg. Az európai polgárok ugye sokszor azt mondják, hogy inkább nemzeti szinten szeretnék elintézni dolgokat, ne avatkozzon be az Európai Unió mindenben. Máskor viszont a családjog vagy más e, határon átnyúló ügy esetében egyszer csak azt látják, hogy a nemzeti korlátokba ütköznek, és csak uniós szinten lehetne ezt megoldani. Nekem meggyőződésem az, hogy a, a polgári jog, amely igazából nem annyira nagy politikai játszmák tere, ez, ez, ez a terület szolgálhatna arra, hogy előreléphessünk akkor, és ez nagyon fontos, hogyha megnézzük azt, hogy, hogy milyen eszközökkel tudnánk gúzsba kötve mégiscsak előrejutni minimum szabályokkal, vagy kölcsönös elismeréssel, együttműködéssel, de itt nagyon precíz javaslatokkal kell élni nagyon sok ugye az aggája, fenntartás, ezeket előzetesen szépen meg kell oldani, és akkor biztos, hogy sikerre tudjuk vinni ezt az ügyet. De amint említettem, én csak az előadás végét hallottam, és de akkor nagyon ösztönzően, inspiratív módon adta elő azt, hogy hogyan tudnánk itt még inkább előrelépni. Merci, euh, monsieur le président. Moi, je voudrais... Köszönöm szépen, elnök úr. És én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek az előző felszólalásokért. Nagyon elgondolkodtatóak és tanulságosak voltak ezek az előadások. Szerényen mondhatom, hogy megkezdtem feltérképezni ezeket az eljárásokat, már ami a polgári eljárásokat illeti. Nagyon szövevényes ez a rendszer. Egy egyszerű állampolgár honnan tudhatja, hogy milyen jogászhoz kell fordulnia? Hesz dok, professzor elmondta, hogy Luxemburg sok pénzt fektet az igazságügyi rendszerébe. Persze sok mindenre sok pénzt lehet elkölteni, de ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy a minőség is ugyanilyen mértékben javul még azokban az országokban is, ahol sok pénzt költenek erre, egyáltalán nem biztos, hogy sikerül megtalálni a megfelelő jogi szakértőt, aki segít az embernek az eljárás levezetésében, hogyha nem kifejezetten a szakma belső berkeiből érkezik valaki. Ettől függetlenül én optimista vagyok. Fontosnak tartom az a következetességet, és ennek a munkának a hasznosságában hiszek. A következetességre törekedni kell, de van egy kérdésem. Hogyan lehet a következetességet fokozni? Az a benyomásom, hogy ez az egész folyamat, amikor minimál szabályokat próbálunk meghatározni, olyas valami, ami viszonylag jól halad, de mégis természetesen szeretnénk valamilyen rendszert kidolgozni, és érthetővé tenni a rendszer egészét, de egy kicsit szkeptikus is vagyok. Úgy gondolom, hogy túl ambíciózusak lehetünk a terveinkben. Szerintem lépésről lépésre kell haladni, egyéb esetben csalódást okozunk. Már ami az együttműködést illeti a, bí, a bírák és a szakértők között, ugye itt vannak különböző képzések, tanfolyamok, és szeretném tudni, hogy a jogi szakértők nek milyen százaléka vesz ezekben részt, mennyi időre van ezekhez szükség, hogy az előrehaladás mennyire lesen. Lassú az előrehaladás, de láthatjuk itt előttünk a perspektívát, és valamikor el fogunk odáig jutni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Több képviselőtársa nem kíván szólni, úgyhogy kérem az előadóinkat, hogy szólaljanak meg, hogyha reagálni szeretnének az elhangzottakra. Hess professzor, köszönöm szépen. Inkább németül folytatom. Világosá kell tenni, hogy Európában az átlagos bíró számára a határokon átnyúló eljárások száma 1 és 5 százalék között mozog. Tehát nincs ezzel tapasztalatuk és hogyha nagyon sok heterogén speciális jogi aktus van, akkor mindig újra meg kell ezeket tanulniuk, és az ügyvédek szemre ez nagyon drága. Itt nem mindig nagy ügyekről van szó. Itt a tagállamok is felmerül, a bagatel rendelet számomra példa a rossz végrehajtásra a tagállamok részéről. A rendelet egész egyszerűen nem ismert, tehát a rendeletben már be kell építeni szabályokat arra vonatkozóan, amelyek a tagállamokat arra kényszerítik, hogy tegyék közzé a rendeletet, szolgáltassanak statisztikákat, hogy az átfedéseket jobban lehessen szabályozni. Azt hiszem ez a legfontosabb ez. A rendelet egy nagyon fontos eszköz, de a bizottság nem tudja ennek végrehajtását ellenőrizni. Az irányelv sokkal jobb, mert így a végrehajtást is jobban meg lehet oldani. Talán ezen el kellene gondolkodnunk. Tehát nagyon fontos dolog az egyszerűsítés, hogy ne legyen túl sok, túl speciális rendelet, ugyanakkor nem szabad túl gyorsan kipipelni a dolgokat, vagy megszüntetni a dolgokat, itt van például az Európai Végrehajtási Rendelet, azt mondtuk, hogy erre már nincs szükség. Noha az az a rendelet, ami jelenleg a legtöbbet kerül alkalmazásra a második generációs rendeletek közül, tehát a Brüsszel egy rendeletet követően kibocsátott rendeletek közül. Figyeljünk tehát arra, hogy jó az, hogyha a tagállamok nemzeti eljárásjogukba előrelépéseket felvesznek, amelyek európai szabályozásokra is utalnak. És ezt elő is lehetne írni az európai jogszabályokban. Én a kislépések mellett vagyok, de nagyon fontos a koherens megközelítés, hogy valóban vizsgáljuk meg, ellenőrizzük, vizsgáljuk meg, hogy hol vannak a valódi problémák, ugyanakkor hogy hol működik a rendszer jól, hol vannak bevált gyakorlatok. Azt hiszem, hogy ebből lehet tanulni, és így lehet erről lépni. Mrs. Wallace, okay. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán néhány gondolatot megosztanék önökkel. Először is úgy gondolom, hogy nagyon érdekes, hogy ezekről a hálózatokról szót ejtettünk, illetve a nemzeti bírók szerepéről az európai építkezés folyamatában. Nem akarok a múlt hangjaként megszólalni, de erről a témáról készítettünk már egy jelentést, és ez olyan téma, amit érdemes lenne újra megvizsgálni, megnézni, hogy milyen előrelépés történt ténylegesen a tudásunk tekintetében, a szerepvállalásunk tekintetében, és a most létező er- szervezetek munkájában. Én szerintem javulás áll be, de nagyon lassan. Aztán a koherenciáról, a következetességről is elhangzott egy kérdés. Én is azt gondolom, hogy előrelépésre van szükség, gondosságra, körültekintésre, és ilyenkor nagyon lassan tudunk csak haladni. De amit szintén nagyon helyesen mondtak el, nagyon fontos eh, tudni, hogy merre tartunk, és hogy végső soron hogyan szeretnénk, hogyha ezek az elemek összeállnának. Ez eh, a nagy kérdés, eh, hiszen továbbra is egy nagyon ágazati, nagyon szétforgácsolódott megközelítést alkalmazunk. Van némi elképzelésünk arról, hogy merre tartunk, de ennek pontosabb körvonalazása nélkül nagyon nehéz munkánk lesz. Talán az elé és a Unitar munkája segíthet, hiszen elkezdhetjük feltérképezni az, a polgári eljárásnak a kereteit, nem ad ez majd mindenre választ, de legalább a jogi közösségnek lesz egy csoportja, amely ezen keresztül ment, és néhány kérdésre választ találhatnak. Amit meg szintén jó azzal kapcsolatosan, hogy ezt a Unidroával együtt végezzük ezt a munkát, az az, hogy az, a Unidroa tagállami alapú intézmény, és úgy gondolom, hogy nagyon sok problémára választ kereshetnek, vagy találhatnak azok közül is, amelyeket ma felvetettünk. Köszönöm. Köszönöm. Valami eszembe jutott utólag, miután az előadásomat elmondtam. Meg kellett volna említenem, hogy mindezen tekintetekben, és Dajnával teljesen egyetértek, kell, hogy legyen egy elképzelésünk arról, hogy merre tartunk. Kétségtelen és elkerülhetetlen, hogy lesz némi cikszak ezen az úton, de azért a legfontosabb szükségletekre összpontosítanunk kell, ahol reagálni tudunk az állampolgárok és a vállalkozások igényeire. Lehet, hogy ez egy kicsit kaotikusnak tűnik, de addig, amíg tudjuk, hogy merre tartunk, hogyha van valamilyen térképünk, ami mentén haladunk, akkor jobbak az esélyeink. És van még egy fontos téma, amit meg kell említeni, ez a jobb szabályozásnak az elve, ez kell, hogy a vezérelvünk legyen. És az is nagyon fontos, hogy mindig felmérjük a hatást is a nemzeti eljárási jogról beszélünk, a szerződés is kimondja, hogy a hagyományokat tisztelnünk kell, de a cél sem szabad szem elől téveszteni európai szinten. Tehát lehetnek arra jó okok, hogy európai szintű beavatkozás történjen, de ezt a jobb szabályozás összefüggésében kell vizsgálnunk, és értenünk kell, hogy tulajdonképpen mit teszünk. Nemrégiben kiadtak június másodikán egy pályázati kiírást, amelynek pontosan ez a lényege, hogy az eljárás jognak ezt a területét vizsgálják. És a kiírásnak két terület áll a középpontjában. Először is pontosan azért, mert nagyon fontos az exekvatúr eltörlése, illetve a kölcsönös bizalom megteremtése. A, ezen eszközök esetében szeretnénk megvizsgálni ezzel a tanulmányom, hogy hol vannak a nehézségek. Szeretnénk megvizsgálni, hogy hol vannak a buktatók, ahol nem működik a kölcsönös bizalom, hiszen a konkrét példák, elemek alapján tudjuk majd meghatározni, hogy hol lehet szükség lépéseket tenni. Tehát ahelyett, hogy felülről próbálnánk, próbálnánk megoldani az együttműködés problémáit, először feltérképeznénk a problémákat. Más, június másodikán adtuk ki ezt a pályázati kihívást, és szerintem ez a tanulmány nagyon fontos eredményeket hoz majd. Aztán van egy másik szempont, az esetjoga, a bíróságok ítélkezési gyakorlata, az ekvivalencia, illetve a hatékonyság, a hathatóság elvének alkalmazása. Különösen a fogyasztói területen érdekes ez, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le ebből a gyakorlatból. Nagyon ambiciózus tehát ez a tanulmány, és reméljük, hogy a pályázati kiírásunk érdeklődést vált majd ki. Azután vannak nagyon fontos eszközök eh, már most is az eljárási jog területén a szolgáltatási eh, rendelet, vagy a bizonyíték eh, szolgáltatásra vonatkozó rendelet. 2013 végére készült ez el, és van egy tanulmány is, ez most folyamatban van. Arra nézve, hogy összehasonlító képet kapjunk a szolgáltatási rendelettel kapcsolatosan, illetve a kézbesítési rendelettel kapcsolatosan a tagállamok gyakorlatáról. Szerintem csak így lehet tovább lépni ezen a területen, vagyis hogy próbáljuk az igazságügyi együttműködés hatását firtatni. Azután, ami a hálózatokat és a képzéseket illeti, úgy gondolom, hogy teljesen igaza van, valóban nagyon sok múlik a végrehajtáson, a végrehajtás szempontja alapvető fontosságú. Megvan az Európai Igazságügyi Hálózat, amely évente hatszor találkozik polgári és fogyasztói jogi kérdésekben. Ez nagyon hasznos mechanizmus. Összefogja a jogi szakmák képviselőit és az érdekelteket is, és ezt egyfajta sokszorozónak szánjuk, hogy felerősítse azokat a folyamatokat, amelyek nemzeti szinten kezdődnek, a nemzeti bíróknál, a jogi szakemberek körében, és ezért nagyon is támaszkodunk azokra a nemzeti képviselőkre, akik eljárnak ezekre az ülésekre, hogy terjesszék az igét, úgymond. A hálózat láthatóságát is szeretnénk fokozni. Nem annyira ismerik az érintettek, mint amennyire kellene. Azután az e-justice portál is nagyon hasznos eszköz, és ami a képzéseket illeti, van egy célszám, hogy hány jogi szakértőt kell képeznünk, ez része a, a képzési stratégiánknak. Statisztikákat is említett Hess professzor valóban nagyon fontos, jó statisztikák nélkül nem tudjuk értékelni a helyzetet, ez is olyas valami, amit vizsgálnunk kell. Sajnos a statisztikai adatok gyűjtéséhez forrásokra van szükség, és mint ezt tudjuk, ez a Nemzeti Igazságügyminisztériumok, igazságügyi tanácsok munkájának függvénye, hogy meg tudjuk-e szerezni ezeket az adatokat. Nem mindig könnyű erre forrást találni, de ennek tudatában vagyunk, és a tovább lépés során, amikor a jogszabályokat felülvizsgáljuk, tudnunk kell, hogy mennyire lényeges hogy célzott statisztikai adatgyűjtés történjen, hogy az értékelés során, amikor az, a végrehajtást értékeljük, milyen adatokra támaszkodhatunk. Köszönöm. Thank you. Very... Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Köszönjük érdekes kérdéseket, észrevételeket, köszönjük az inspirációt, ezt a kiváló párbeszédet, ez nagyon bátorítós ösztönző számunkra, akik ezen a területen dolgozunk. Én Európában három joghatóság alatt is dolgoztam a gyakorlatban, és hát találkoztam olyan bírákkal, bíróságokkal, amelyeknek fogalmuk sincs ezekről az európai eljárásokról, vagy félreértelmezik azok, és az igazságügyben dolgozók számára ez nagyon frusztráló lehet, és a jogi szakmák oktatása során jó lenne, hogyha ezzel már foglalkoznánk, például a polgárok járás során ez nagyon hasznos lenne, hogyha ezeket ismernék a, igazságügyben dolgozók. A különböző intézmények jó lenne, hogyha látnák a globális egészet, de ugyanakkor a részleteket sem veszítenék szem elől. Úgy gondolom, hogy ezt az egyesült kell megteremteni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Úgy látom, hogy más nem kért szót. Amennyiben valóban nem szeretem más hozzászólni, akkor még egyszer köszönetet mondok kiváló előadóinknak és vendégeinknek, hogy eljöttek hozzánk és megosztották velünk a tudásokat. Elbúcsúzunk Hess professzor úrtól, aki már el is távozott, de a másik három vendégünktől még most el tudunk búcsúzni. Örülünk, hogy itt jártak nálunk, és a mai eszmecsere is megmutatta azt, hogy nagyon is aktuális és szükséges ezen kérdések megmutatása. Még egyszer köszönet, hogy eljöttek. Yeah. <laughs> um we can continue by point number six. Most pedig folytatjuk a hatos napi rendi ponttal. A földrajzi jelzések Európai Uniós oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való esetleges kiterjesztésével kapcsolatos módosítók megvitatására kerül most sor. Először az előadó asszony Virginie Rozier kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak a módosítókért. Megmutatják ezek azt a szükségességet, hogy fontos a konszenzus egy európai eszközt, illetően a földrajzi öm, jelzéseket illetően. Tehát köszönöm ezeket a javaslatokat. Fontos tehát a földrajzi jelzések európai szabályozása hogy a helyszínen megtartsuk a munkahelyeket, támogassuk a vállalatokat, különösen a KKV-kat, a nagyon kicsiny vállalatokat, illetve javítsuk az adott területek idegenforgalmi vonzerejét, és láthatóvá váljon mindez a fogyasztók szemére a termékek eredete, származása, amelyeket megvásároltak, és létrejöjjön ez a garancia, hogy a származás valóban egy adott helyhez és vállalathoz kapcsolódik, mely vállalat az adott helyszínen termel, és amely megőrzi a hagyományos termelési módszereket és egyben minőségi módszereket. Most ez az eszköz főként a kisvállalatokra vagy mikrovállalatokra irányul, számos kolléga is kiemelte ezt a módosítóiban, Fontos az egyszerűség, a hozzáférhetőség ezen eszközhöz, erre figyelnünk kell. Ugyanakkor az eszköz nem szabad, hogy fékezze az innovációt, olyan vállalatok esetében is, amelyek a hagyományban gyökereznek, természetesen megújíthatják a termelési folyamataikat, tehát ez az eszköz az innovációt is támogatni hivatott. Aztán itt számos kolléga javasolta a földrajzjelzések, az eredet megjelölésekre vonatkozó ö, jogszabály esetében a nem mezőgazdasági termékekre való kiterjesztésnél. Ugye itt van a 28-as módosító totális harmonizációt javasol a két eszköz között, tehát a mezőgazdaság és a nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó termékek között. Itt inkább azt kell megnézni, hogy mi működött a mezőgazdasági területen, hogy a kézműves termékekre is átvigyük ezeket a pozitív tulajdonságokat. Számos kolléga azt javasolt, hogy kezdjük meg a konzultációt, a vizsgálódást. Szerintem ennek az ideje már lejárt, a bizottság jó munkát végzett, a 2013-as tanulmány csak teljes volt, és kiterjedt ez a lehetséges perspektívákra, már ami a földrajzi jelzések, kézműves termékekre való kiterjesztését illeti, és tavaly pedig konzultációt is folytattak, ennek eredményét közzétették. Tehát itt van egy, tudá, egy ismeret alap, amely elégséges, és uh, sok kolléga is felhívta a figyelmet arra, és én a kompromisszós módosítókban is beveszem ezt, hogy a bizottság most át kell, hogy lépjen a jogalkotás területére, a lehető legrövidebb határidőkön belül európai jogszabályt kell, hogy alkosson, hogy a földrajzi jelzéseket kiterjesztük. Ez lesz tehát a kompromisszumos módosító értelme, melyet sok kolléga módosítója is támogat. Itt jogi keret szükségessége merül fel, a kollégák részéről és az INTA véleményéből is átveszek javaslatokat, hogy legyen egy jogszabályi keret a földrajzi jelzések jobb védelme érdekében. A VTO vonatkozó jogszabályai szellemiségében. Hát itt ö, figyelembe veszem a kulturális, illetve belső piaci, valamint az intabeli kollégák véleményét is, melyek mely vélemények hozzá csatlakoznak a benyújtott módosítókhoz a kollégák részéről. Köszönöm a konstruktív javaslatokat, és a lehető legszélesebb körű kompromisszumos módosítókat fogok majd benyújtani a következő hetekben. Köszönöm. Mr. Buda. Buda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak az elvégzett munkához nagyon fontos számunkra, hogy ezen a területen ilyen típusú jogszabályok szülessenek, hiszen már régóta beszélünk arról, hogy, hogy nagyon fontos, hogy az Egyesült Európai Unióban a, a sokszínűséget egységesen védjük meg a jövőben. Azt gondolom, hogy külön jogi aktusra van szükség a mezőgazdasági termékekre, illetve a nem mezőgazdasági termékekre. Ez, így, ez a jogszabály javaslat úgy gondolom segít nekünk abban, hogy az egyes tagállamok értékeit megőrizzük, hiszen itt nagyon sok, nagyon régi hagyományról van szó, amelyeket érdemes megőrizni. Lövreton úr. Je suis euh, favorable. Támogatom, jó magam is, ezt a szöveget. Nagyon sok módosító, nagyon érdekes, és lehetővé teszi a szövegjavítását. Úgy vélem, hogy a szöveg célja jól kiemelődik, már a szöveg eredeti verziójában és egyes módosítók esetében is, ugye a hamisítás elleni küzdelem, a fogyasztók felvilágosítása, a gazdasági érdek, az idegenforgalom előmozdítása, a vállalatok üzleti forgalmának védelme, valamint a relokalizáció célja egyes vállalatok esetében, tehát a tisztességtelen verseny elleni fellépés, mindez rendkívül pozitív. Egyes módosítók megpróbálják megvédeni a nemzeti oltalmat. Fontos ezt is tiszteletben tartani, ha ez hatékony. Jó a harmonizáció, de nem szabad az uniformizáció csapdájába esnünk. Jó magam is, benyújtottam a 17-es és a 45-ös módosítókat. Ami a földrajzi jelzéseket, illeti a nem mezőgazdasági termékek esetében ennek a definíciónak világosnak kell lennie, kezdetben egy extenzív definíciót részesített előnyben a szöveg, kompromisszoros módosítót kell ez ügyben kidolgozni. Aztán figyelünk kell bizonyos veszélyekre, nem szabad ezt az új oltalmat kiterjesztenünk, nem szövegszerű jellekre vagy szimbólumokra. Ez egy kicsit veszélyes, szerintem egy kicsit túl messze menne ez, majd fokozatosan kell előrelépnünk. Azt hiszem, hogy figyelem, figyelnünk kell a nem földrajzi nevekkel kapcsolatos oltalomra is. Én benyújtottam a 38-as módosítót e tekintetben, tehát itt óvatosságra van szükség, és csatlakozom Larozier asszonyhoz, aki azt mondotta, hogy a harmonizáció, a teljes harmonizáció a mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi jelzések esetében ez nem szolgálna a célunkat, ez összezavarna az egész rendszert. Thank you very much. Köszönöm szépen. Anderson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy megfelelő rendszert kellene létrehoznunk ezen a területen, de óvatosnak kell lennünk akkor, amikor a részletekbe belemenjünk, azok lesznek, ezek a részletek lesznek azok, amelyek a problémákat okozhatják. Ami miatt aggódom, az a következő. Nagyon nagy különbségek vannak a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági termékek között. És ezekre a különbségekre megfelelően tekintettel is kell lenni. Amikor mezőgazdasági termékekről beszélünk, akkor a szabad piacra, fogyasztók választására alapozhatunk, ezek biztosíthatják a magas minőséget, de nem mezőgazdasági termékek esetében, ez nem biztos, hogy ilyen jól működik, nem elég termelő van a piacon, hogy megfelelő egészséges verseny alakuljon ki az előállítók, a termelők között. E, én, én azért ezzel a figyelmeztetéssel élnék, hogy itt legyünk óvatosak, és a már létező mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendszerre azért ne építsünk túlzott mértékben, mert mostani korai szakaszban eh, talán túl hamar lenne lefektetni azt, hogy egy egységes általány díjat vezessünk be, ezt meg később át kellene gondolnunk még például a megújítással kapcsolatban. Úgy látom, nem kért senki más szót. Rozier asszony, lesz majd újra a szó, de előtte Dekrándes úr. Sí, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek, mert egy kicsit szaladva jöttem, és késve. Nem tudott a kolléganőm eljönni, és kéri az önök elnézését. Minden esetre el kell mondanom, hogy első benyomásunk pozitív, és nem kritériumot váltottunk, ellenkezőleg amit bejelentettünk, amellett kitartunk, az LPP e módosítói elsősorban arról szólnak, amit az árnyék előadó szeretne elérni. Vagyis, hogy az EPP frakció kritériumai érvényesüljenek. A módosítók kiegészítő jellegűek, a szándékuk, hogy ha ez lehetséges, akkor az előadó jelentését még jobbá tegyék. Szeretnék arra korlátozódni, hogy elmondjam, még azok a kritériumok, amelyek az értékítélet tekintetében felmerülnek a frakciónk részéről. távirati stílusban, nem akarom önöket untatni. De Szelasz úr szeretné leszögezni, hogy a mezőgazdasági termékek, a szabályozott termékek esetében ezt a védelmet ki kell terjeszteni más mezőgazdasági termékekre is. Jó lenne, hogyha ez így lenne, és a jelentés erről is beszélne. És a módosítókban azt is szerette volna pontosítani, ami egyébként már elhangzott, de még egyszer el kell mondani, hogy az Európai Unió a hagyományos technikák mellett van, illetve a hozzáadott értéket védi. Mit jelent a hozzáadott érték? olyan termékekről van szó, amelyek a, a történelmet képviselik, a tudást, és ezt szeretné valamilyen formában az előadó szövegébe beéleszteni a kolléga. A földrajzi megjelölés egy közös jóság, amelyet védelmezni kell, és ez prioritást jelent a fogyasztók számára. A módosítókban arról is szó van, hogy a földrajzi megjelölésnek nagy a gazdasági, lehetséges gazdasági értéke. Lehet, hogy ezek kis jelentőségű kérdésnek tűnnek, de nem azok. Óriási előnyel járhatnak ezek a kis és középvállalkozások számára és az európai vállalkozások számára. És a e, köz e, hozzájárulások, az állami hozzájárulások is fontos szerepet játszhatnak. Tudnunk kell, hogy ezek a hatáskörök hogyan érvényesülnek, és hogy a valós életben ezek milyen szerepet játszanak. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy vizsgálati szankciós rendszerre van szükség, ellenőrzési rendszerre. A szabályok nem lehetnek hathatósak, hogy ellenőrzés nem érvényesül. A valóságból kell kiindulnunk, erről nem szabad eh, megfeledkezni. Úgy gondolom, hogy az előadó asszony viseli végső soron a felelősséget a kritériumok eh, kialakításáért a jelentésben, de az eh, úr az EPP részéről árnyék előadóként olyan módosítókat nyújtott be, melyek konstruktívak, és amelyeket szerintem kompromisszum formájában be lehet építeni nagy konszenzussal ebbe a szövegbe. Remélem, hogy ezt el is tudjuk érni. Én bízom az előadó képességeiben. És úgy gondolom, hogy ezek a módosítások még erősebbé teszik majd a jelentést, hiszen kiszélesítik a legitimációját. A, felszól, a felhasználók és a vállalkozások szempontjait is meg kell említeni, hiszen ezek az erőfeszítések hozzájárulnak jelentősen a foglalkoztatáshoz. Minden bizalmam az előadóé. Gondolom, hogy konstruktívan beépíti majd a javaslatokat, a miénket is, és nagyon kíváncsian várom az eredményt. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Rozér asszony kíván újból szólni. Euh, Egészen gyorsan csak köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak fejtegetéseikért, a módosítókat illetően, illetve azért a szendékért, hogy a lehető legszélesebb körben együttműködjünk a kompromisszós módosító kidolgozás érdekében a következő hetekben. Köszönöm. If, if this is... Amennyiben ez így van, akkor úgy gondolom, hogy ezzel a mai napi rendünk végére is értünk, és, és zárt ülésen a koordinátorok, köré, koordinátorok körében folytatjuk az eszmecserét. Köszönjük szépen, hogy eljöttek!